Uh, good afternoon, everyone. Um, I've just, uh... Jó napot kívánok mindenkinek. Én fogom vezetni az ülést, kérem, hogy foglalják el a helyüket. Tehát uh, én fogom a ma itt és a holnap délelőtt is, is levezetni az üléseket, mert uh, egyéb dolga van Berez asszonynak ma is, és holnap is. Először is a napirendet kéne elfogadnunk aztán a jegyzőkönyveket, valami gond, probléma. Az EBSCO tanács, amit október 21-én tartottak, egy új változatát fogadta el a foglalkoztatási útmutatásoknak, és ebben részt vettek, illetve ebbe becsatornázták a parlament véleményét is. A szakértőinket nem tudom mit üdvözölni, mert nincsenek itt, tehát majd később fogom üdvözölni őket. Ezt az ülést egyébként eh, online is figyelemmel kísérhetik. Először is nagy örömömre szolgál bejelenteni azt, hogy Bruno Kokével az MKO eh, foglalkoztatási, politikai és gazdasági fellendülés eh, témakörében fogunk beszélni. Ő az MKO-nak az elnöke, és először egy beszédet tart, majd utána lehet kérdéseket feltenni. Bien, bonjour. Köszönöm. Franciál fogok beszélni, mindenkit szeretettel üdvözlök. Én szeretném két témára felosztani az előadásomat, ugyanis két különböző témáról van szó. Először a 2020-as európai stratégiáról fogok beszélni, és utána a munkaerőpiacon való helyzetről, és a válság kezeléséről a munkaerőpiacon. A 2020-as európai stratégiát illetően az EBSCO tanács a múlt héten ült össze, és a tanácsülésre egy összefoglalót készítettünk elő, amelyet elfogtak ott, elfogadtak ott. A tanács júliusban rendelte meg ezt, és azt kérték tőlünk, hogy az új stratégiában legyen egy könnyedebb stratégi, el, el, eljárás, jobban odaillő, azért, hogy az EBSCO tanácsot jobban lehessen hallani az európai szinten, és pedig a foglalkoztatási politikát illetően. Tehát az EBSCO-nak adott válaszunk erről a témáról az volt, hogy az európai fél évre eh, koncentráljunk, amelyet az Európai Tan- eh, eh, Bizottság ajánlott, ez pedig, hogy a növekedésről januárban egy tanulmányt nyújtsunk be, ezt a bizottság kérte, a gazdasági politikák együtteséről. Aztán pedig a tavaszi Európai Tanács, amely a nemzeti programokkal és a reformmal foglalkozik, és aztán ajánlásokat fogalmaz meg az országoknak júliusban. Tehát így néz ki ez a fél év. Az EBSCO az Európai Hét során elsősorban az Annual Growth Survey, tehát az éves növekedési felülvizsgálatot folytja benyújtani, és megfogalmazza, hogy milyen prioritásokat kell elfogadni a foglalkoztáspolitika, a szakképzés és a szegénység elleni harc területén. Tehát mindazokkal a kérdésekkel, amely a foglalkoztatás iránymutatásokban benne vannak. A második olyan pont, amikor az EBSCO föl, közbe lép, amikor a tagállamok a nemzeti reformprogramokat benyújtják áprilisban, akkor az EBSCO megvizsgálja és elfogadja azokat az ajánlásokat, amelyeket a tagállamoknak fogalmaz meg az Európai Tanács prioritásai alapján és a tagállamoknak a nemzeti reformprogramjaiban megfogalmazottak alapján. Ezeket az ajánlásokat aztán az Európai Tanács júliusban elfogadja. A harmadik időpont, amikor az EBSCO közbelép, az nem tartozik bele ebbe az európai fél évbe, ahogy ezt a bizottság meghatározta. Ez az év végén történik meg, ugyanis az európai fél év, ahogy ezt meghatározták, operatív és döntéshozó szereppel rendelkezik, de nem határozza meg, nem értékeli vagy felügyeli azt, hogy mi történik a különböző tagállamokban. Akár a konjunkturális, tehát a munkaerőpiac és a strukturális területeken. És pedig, hogy hogyan valósítják meg a strukturális reformokat. Tehát a második fél évet általánosokban arra szem, szenteljük, hogy összegyűjtsük a különböző diagnosztikai eh, értékelési eh, elemeket, tehát azt akarjuk megismerni, hogy mi történik a tagállamokban eh, ne, tehát másként, mint az előző években a Lisszaboni stratégia alapján. Aztán az EBSCO és az EMCO és a bizottság és az összes többi partnereknek a hozzájárulása alapján megvizsgáljuk a reformoknak az előrehaladását a különböző országokban. Idén vannak előbb nemzeti reformprogramok, amelyeket novemberre állítanak össze a tagállamok, és nyilvánvalóan először megismerjük, hogy mi van ezekben a nemzeti reformprogramokban, és aztán e, a prioritások e, alapján fogunk az országokkal beszélni. És e, nyilvánvalóan más, ami 2010-ben történik, mint ami 2011-ben és 2012-ben fog történni, amikor már elindul ez az egész folyamat. Tehát, ahogy mondtam, először is reagálunk a bizottságnak a nagy iránymutatásaira, utána a tagállamoknak címzett ajánlások alapján megvizsgáljuk az országoknak a reformprogramát, és a harmadik szakaszban pedig kiértékeljük azt, hogy mi történik a tagállamokban, és ezt az év végén tesszük, és aztán egy új ciklus kezdődik egy új európai fél évvel. Nos, tehát jelenleg így állnak a dolgok az irányítást illető javaslatainkat jelentken. Nos, és ezt állapította meg az EBSCO tanács ülésen a múlt héten. A második téma a, gaz, a gazdasági helyzet, elsősorban a munkaerő piacon és a különböző szakpolitikák eredményeit tekintve, hogy a válsággal szemben hogyan harcolunk. A bizottsággal együtt összeállítottunk egy dokumentumot, amelynek az volt a feladata, hogy a az EBSCO ebédkor ennek a témának a kérdéseit megvizsgáljuk, és mérleget húzzunk azzal kapcsolatban, hogy mi történt az európai válság, a, a, a gazdasági válság kezdete a, e, óta, e, a munkahelyek megszűnése, a fizetések, a e, bizonytalan állások, a nők munkája, és a többi. Tehát mindazok az elemeket, amelyeket ő, önök is jól ismernek, most ezeket vizsgáltuk meg. A helyzet jelenleg ahogy látjuk, az, hogy a munkaerőpiacon stabilizálódott a helyzet, a munka a nélküliség nem romlik tovább, tehát stagnál most. A foglalkoztatottság is úgy tűnik, hogy egy kicsit elindult, fellendült. Tehát úgy tűnik, hogy inkább stabilizáció történik, mint hogy visszatérnénk a válságba ugyanakkor a háttér továbbra is nehéz, és a különböző tagállamokban a helyzet továbbra is nagyon heterogén. Voltak nyugodtabb időszakok, a növekedés időszaka, amikor homogén volt a helyzet, itt viszont nagyon heterogén a helyzet. A legutóbbi havi jelentés a munkaerőpiacról, amelyet a múlt héten adott ki a bizottság, Eh, azt mutatja, hogy ha bármelyik eh, eh, graf, grafikont megnézzük, akkor nagyon változat, nagy változatosságot látunk. Ez azt jelenti, hogy a stabilizáción felül, amikor közelről megvizsgáljuk a tagállamokat, akkor a helyzetek a különböző tagállamokban nagyon változóak. Ez az első dolog. A másik pedig, hogy nincsen közös recept mindenki számára és ez nagy problémát jelent. A harmadik dolog pedig, hogy nem látjuk világosan azt, hogy a növekedés a foglalkoztatottság között milyen a kapcsolat. Bármelyik országban is tekintjük ezt a kérdést. Lehet, hogy van egy-két kivétel, de általánosságban én közgazdász vagyok, és összefoglalva a helyzetet annyit mondhatok, hogy nem értünk semmit. Nyilván lehet helyi magyarázatokat adni, hogy Németországban csak részleget, munkanélkülőség van, aztán bizonyos országban a közigazgatást igazítják, de minden esetre nem, nem világos ez a helyzet, és nagyon nehéz irányt mutatni, amely mindenki számára érvényes lenne. És ezek után aztán meghúzhatjuk a mérlegét annak, hogy mi működött. Nyilvánvalóan a részleges munkanélküléseknek az intézkedései működtek, amelyeket a tagállamok nagy részében bevetettek, és mindazok, akik ezeket bevezették, azok örülnek annak, hogy ezt megtették, mert pozitív hatása volt, még akkor is, hogyha egy kicsit ez túl drága volt. Aztán nyilvánvalóan voltak aktivizálási politikák is, tehát először voltak ugye a munkahelyek megérzésének a politikája, aztán pedig a, a munkanélküli embereknek az aktiválása következett, pontos népcsoportokat célzott meg ezzel, például a fiatalokat, a munkaerőpiachoz közel lévő embereknek a képzése és a többi. Tehát ezek az aktiválási politikák továbbra is jól működnek. A harmadik fajta szakpolitika amelyet bevetettünk, ez a képzési politika. E, ugyanis e, a költsége ennek jelentősen e, csökkent, hiszen Eh, hogyha a munka végzés közben képeztük őket, az drága volt a különböző vállalkozásoknak. Tehát eh, nagyon sok tagállam bevezetett ilyenfajta szokpolitikátat, és amikor ezeket a részleges munkanélküliséghez kötötték, az általában nem jól működött, voltak olyan országok, ahol jól működött, de voltak olyan tagállamok, ahol ezt nem igen tudták megvalósítani. Minden esetre nagyon sok munkanélkülit képeztek. Végül pedig a negyedik intézkedés, amelyet itt említeni kell, ez pedig a a munkaerő költségének a csökkentésére, a társadalombiztosítási költségeknek a csökkentése. És ezt továbbra is alkalmazzák a válságból való kilábalás segítésére. Nos, tehát e, e, mint mondtam, a munkaerőpiac stabilizálódott, de persze megvannak a költségvetési korlátok, amelyeknek az a célja, hogy a prioritásokat meghatározzák a foglalkoztatási politikában. A belga soros elnökség is pontosan az EBSCO ebédnél ezt hozta fel, és belevettük ezt a dokumentumba is, és pedig a kérdés az volt, hogy milyen prioritásokat állapítottak meg a költségvetésben, és mit választottak másoknak a kárára ebben a fellendülési fázisban. Nos, tehát a tagállamoknak a politikáját illetően azt látjuk, hogy a kétharmadaka, a kétharmada az ebéden résztvevő minisztereknek a fiatalokat említette. Tehát a költségvetések általában megtartották azokat az intézkedéseket, hogy beilleszik a fiatalokat a munkaerőpiacba, és tovább képezzék őket. A második fajta intézkedés, amelyet megtartottak a tagállamok, ez pedig a társadalombiztosítási hozzájárulások könnyítése. Nyilvánvalóan értjük, hogy ez miért történt, ez egy Keynesi elv, tehát munkahelyeket hozunk létre, de nem akarjuk ezeknek igazából a társadalom biztosítási költségvetéseit, költségeit, tehát ez tulajdonképpen egy gazdasági intézkedés a szociális költségvetést illetően. A harmadik fajta intézkedés, amelyet előtérbe helyeztek a tagállamok, ez pedig a, a, a munkanélküliségi juttatásoknak a könnyítése. E, az utóbbi két évben e, sok ország e, könnyebb hozzáférést biztosított ezekhez a jövedelmekhez, tehát amikor helyettesítenek valakit, és a lehetső, lehetőséges káplanítások időszakát kiho, meghosszabbították. Tehát a rendkívüli intézkedéseket megszüntetik, és ugyanakkor bizonyos fajta szigorúságot vezetnek be a munkanélküli segélyeknek a juttatását illetően. Nos, tehát a miniszterek három prioritást, a fiatalok, a társadalombiztosítási és a munkanélküliségi járulékoknak a kérdése. Ezen kívül sokan említették a kofinanszírozás kérdését, tehát a társfinanszírozás kérdését, tehát az államok keresnek partnereket, akár közösségeket, európai alapokat. Mindenesetre az a fontos kérdés, hogy az erőfeszítést megosszák. És aztán egy másik kérdés, hogy több miniszter említette, hogy a, a különböző költségvetéseknek a megvalósításának a feladatát elsősorban a közösségekre hárították. Nem ismerem Eh, az intézkedéseknek a finom részleteit, de a szociális és a foglalkoztatási politikában a helyi szint eh, kiemelték, mert azoknak eh, egy jobban az akkori ottani körülményekre illő válaszai vannak, és ezt a prioritást több tagállam is magáévá tette. Ezeken kívül a dokumentumban, amely a vita alapjául szolgált, az, e, és az Európai Bizottsággal három fajta e, utat jelöltünk ki a gazdasági e, fellendítésre és annak kísérésére. Ez, ez pedig elgondolkodtat bennünket arról, hogy a részleges munkanélküliségből hogyan tudunk kilépni, tehát hogy hogyan tudunk olyan intézkedéseket megőrizni, amelyeket nem akarunk azonnal megszüntetni, és hogy az ennek, erre szánt költségvetéseket is figyelembe vesszük, mind akkor is, hogyha vannak ezeknek negatív hatásai. A második prioritás, amelyről szó van ebben a dokumentumban, az, hogy a célzott és aktív politikának, az, eh, foglalkoztatási politikának az intézkedéseit megerősítsük, eh, tehát ez az irány elveket, amelyeket az új stratégia eh, hetes, hetedik változatában is megerősítettünk. Aztán még jobban meg kell vizsgálni a munkanélküli biztosításnak a kereteit, hiszen itt ezeket hatékonyabbá kell tenni. Nyilvánvalóan jobban meg kell védeni az embereket, nagyobb védelmet biztosítani nekik, de emellett még jobban kell őket képezni is. Nos, ennyit akartam mondani, és aztán készen állok a kérdések megválaszolására. Köszönöm, ez mind nagyon hasznos volt. Most a listán Koncerkasz úr szerepel először. Muchas gracias, señor secretario de Estado. En primer lugar, tengo que agradecerle la información. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a szót, elnök asszony, és szeretném elmondani először is, hogy a belga elnökség alatt valóban rendkívül részletes munka folyt, és ezért én köszönettel tartozom önöknek, és ebből is nyilvánvalóvá vált, hogy szisztematikusan nem vették figyelembe a parlament szerepét a tanács részéről, és azt hiszem, hogy itt gyakran előfordul az, hogy ben, rólunk szívesen megfeledkeznek, és nagyon gyakran nem kapjuk meg a szükséges információkat. Egy további probléma, és igazából véve, ami az európai politikát illeti, ezzel kapcsolatban nem tudom, hogy az Európai Parlamentnek milyen szerepe van, hiszen a tanács is foglalkozik a foglalkoztatási kérdésekkel, különös a szociális válság fényában, fényében, és olvashattunk itt a jövőbeni európai politika alakulásáról. Tehát itt is úgy érzem, hogy bennünket kihagynak a játékből. Tehát, hogy egy szójátékkal is éljek, itt az európai politika szerepét lecsökkentik a költségvetések konszolidációjára a stabilitási paktum elvárásai alapján. És én ezt nem tartom túl helyesnek. És a különféle szakértők nem tudnak megállapodni abban, hogy milyen kapcsolatot kellene itt, milyen egyensúlyt kellene létrehozni. Tehát ha csak a költségvetése konszolidációjával foglalkozunk, és az egyes problém, programokat hagyjuk kifutni, amelyek ugyebár a foglalkoztatást cél, célozzák, akkor garantáltan negatív hatása lesz a, foglalkoztatás összeurópai alakítására. Tehát itt sokkal többről van szó, mint a költségvetések konszolidációjáról, itt a válság leküzdéséről van szó, és minden egyes országnak, ami három év, nál nagyobb költségvetési adósággal rendelkezik, azoknak ezt 3%-ra csökkenteniük kell. És ugyebár ezzel foglalkozik az EBSCO tanácsa is. Tehát mindenképpen realisztikus és megalapozott megoldásokra van szükség, és maga a politika nem eredményezhet egy olyan megoldást, amely kizárólag csak egyfajta megoldásban gondolkodik, hanem az egyes országok különböző helyzeteit kell itt figyelembe venni. Kérdésem, tehát, hogy az EBSCO tanácsa adott esetben még mielőtt Van Rompuy úr elvégezné a munkáját, tehát hogy a tanács nem tehetne a kísérletet arra, hogy a válság szociális kihatásaival, dimenzióival is hasonlóan hangsúlyosan foglalkozzon. Mi mindig azt mondjuk, hogy Európát ki kell vezetnünk ebből a foglalkoztatási válságból, és ehhez meg kell adni a megfelelő támogatást. Nos, talán még egy személyes tapasztalatról szeretnék beszámolni, amire nemrég tettem szert. Mi itt a parlamentben foglalkozunk ugyebár sok-sok millió európai polgár foglalkoztatásáról foglalkozunk, megfelelő intézkedéseket hozunk természetesen az európai polgárok egészségének védelme érdekében a foglalkoztatás minőségével kapcsolatban. Ezt is nagyon fontos kérdésnek tartom. Tehát, hogy milyen minőségű például a munka körülmények, ez is nagyon fontos a foglalkoztatottak részére. Tehát itt egy programról van szó, tehát itt nem csak mennyiségről van szó, hanem a minőséget is ugyanilyen nagy hangsúlyjal kell kezelni a foglalkoztatás vonatkozásában, és eh, ezt nagyon sok esetben ez a tömeges foglalkoztatás során valahogy feledésbe merül. És az EBSCO-nak az lenne ugyebár a feladata, hogy a munka minőségét is tegyen napirendre. Nagyon sok er- millió európai polgár azon aggodalmát, hogy rossz minőségű munkahelyeken kénytelenek dolgoznak, ezt is mindenképpen napirendre kellene tűzni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Ön utalt arra, Buké úr, hogy ugyebár most egy stabilizációs időszakban vagyunk, de nincs még fellendülés. Én ezt egy picit másképpen látom. Természetesen a stabilizáció nagyon fontos, és nem szabad, hogy eufóriás állapotba kerüljünk. És mindenkivel egyet értek, aki azt mondja, hogy azok az ö, impulzusok, amelyek például Németországot most az export területén érintik, ezeket ki kell használnunk, ezekre kell építeni. Ezt nem lehet máról hónapra felépíteni, hanem egy hosszú távú feladat, ez mindenki számára világos, de ez csak akkor valósítható meg, hogyha az embereknek az a benyomása, hogy valóban mi részt vehetünk ebben, egészen másképpen E, viszonyulunk ez a kérdéshez hosszú távon és fenntartható módon. A második e, megjegyzésem pedig a különféle felelősségeket vállaló tagállamok esetében, amikor reformokról beszélünk, mindig látjuk azt, hogy persze a költségvetést bizonyos korlátok között kell tartani, konszolidálni kell a köz, költségvetést, észszerűen kell bánnunk a pénzügyi eszközökkel, de úgy gondolom, hogy szükség van beruházásokra, és ez a felelősség súlyosan, súlyos terhet jelent nagyon sok kormány részére, ahogy Szerkasz kolléga az előbb el, el is mondta most például a rövidített munkaidőre szóló anyagi javadalmazás, ez is egy olyan lehetőséget ad, hogy az állam, hogy az állam támogatásával a vállalkozások pénzt kaptak azért, hogy az emberek ne essenek ki a munkaerőpiacról, megtartották őket a munkaerőpiacon, ehhez az adófizetők pénzét használtuk fel, és ilyen módon az emberek bennmaradtak a munkaerőpiacon, megtarthatták munkahelyüket, és most most, amikor pozitív fázisba lép, lépünk, mondhatjuk azt, hogy valóban ezek az emberek úgymond megmaradtak a hajó fedélzetén, nem csúsztak bele a munkanélküliségbe. Tehát a legkülönfélebb hasonló eszközökben gondolkodhatunk az egyes tagállamok. Most például azzal szembesülünk, hogy szükségünk van szakképzett munkaerőre. Nagyon sok nagy cég nem gondolhatja azt, hogy valahonnan majd a nagyvilágból ezeket beszerezzük, hanem sokkal inkább arról van szó, hogy keressünk olyan embereket, embereket, akiknek jók szakképzettségi színvonaluk van, ezeket az embereket vegyük vissza az aktív foglalkoztatottak körébe, és ez egy nagyon fontos szempont. Szerkasz kolléga harmadiként rámutatott a stabilitási paktum jelent lehetőségére. A stabilitási paktum automatizmusai nem mindenki számára jelentenek megoldást. Önmagukban nagyon jó dolgok, de az egyes tagállamok számára világosá kell venni, meg kell csinálni a házi feladatot, nem azért, mert három-négy országnak szüksége van egy automatizmusra, hanem azért, hogy egy hosszú távon fenntartható stratégiát tudjunk közösen létrehozni. Hogyha intünk a stabilitási paktumnak, és mondjuk rugalmasabb akarjuk tenni az egész rendszert, akkor ebből érezhető lesz, hogy, hogy ez egy nagyon fontos eleme egy hosszú távon fenntartható stratégiának Kérdés önnek, van-e az ön véleménye, szám, véleménye szerint ennek többségi támogatottságára, vagy pedig mondjuk a pénzügyminiszterek találkozója során meglepően mindig láthatjuk azt, hogy hát ezt a dolgot nem is így terveztük, és természetesen támogatjuk a, a tejfeldolgozó ipart, de ezzel párhuzamosan nem tudjuk a, te, te, a szarvasmarha tartókat támogatni. Köszönöm, hogy eljött és informált bennünket. A kérdés az arról szól, hogy mi a kapcsolat az új feladatok között, illetve az európai szemeszter és az új gazdaságpolitikák között. Szerintem ez egy nagyon fontos eh, folyamat. Egy kérdésem van ezzel kapcsolatban. Ugyanakkor szeretném, hogyha kommentálná az új gazdasági kormányzás intézményét vagy gondolatát, amely úgy tűnik, hogy nem foglalkozik a foglalkoztatással, amikor az egyes tagállamokban felméri a gazdasági tevékenységet. Úgy tűnik, hogy itt egyfajta automatikus szankciórendszerben gondolkoznak inkább, és nem láttam utalást a növekedési és stabilitási paktum 2005-ös reformjára sem, ahol pedig elfogadták azt, hogy a gazdaságpolitika változtatása során a foglalkoztatási aspektust is figyelembe kell venni. Tehát mi a véleménye erről a gazdasági eh, kormányzásról vagy irányításról, az economic governance-ről, ahol szerintem a foglalkoztatás nem nagyon kerül be a képbe. Holott eh, az EBSCO ugye beszáll az európai szemeszterbe, úgy tűnik mégis, hogy itt két ellentétes, egymással ellentétes folyamatot figyelhetünk meg. Yeah, thank you so much. Ich fand es sehr, sehr spannend. Nagyon izgalmasnak tartottam azt, amint ön elmondott, különös tekintettel arra, hogy végigolvastam ugyebár a végkövetkeztetését, és foglalkozott a parlament bizonyos határozataival, és foglalkozott ugyebár a belga elnökséggel. A belga elnökség kivételesen jól együttműködött a parlamenttel, és Ugyebár ö, határozatokat hoztunk többet is a megfelelő foglalkoztatásról, az új munkahelyek teremtéséről, és ön arra is kitért, hogy, hogy szükség van az Európai Tanács részéről az ellenőrzésre. Ez nagyon jól hangzik, de azért nekem megvannak a magam kételjei azzal kapcsolatban, hogy ez megvalósítható-e. Tehát, hogyha elveszük ezt a feladatot az egyes tagállamok részéről, akkor csak azt látjuk, hogy nagyon jó dolog beszélni ugyebár az ellenőrzésről, de hogy ki, fog, ki fogja ezt az ellenőrzést végrehajtani, az egy másik kérdés. És különösen a, a New Money for New Jobs politikára ön ön hogyan gondolja, hogy az Európai Parlament kezdeményezésének átvétele mennyire lesz képes egy új, új impulzust adni ennek a folyamatnak? Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Steinberg asszonynak adom meg a szót. Az előttem szólók már részben föltették az én kérdéseimet, és és én árnyék jelentéstevője vagyok az SZOP politikai csoportnak, és ugyebár foglalkoztunk itt a politikai vezérfonalakkal ezzel a kérdéssel kapcsolatban, és jó az együttműködés, de lehetne jobb is az együttműködés az elmúlt években folytatott együttműködéssel összehasonlítva, úgy gondolom, hogy vannak még kiegészítések, amelyek nekünk mint ennek a szakbizottságnak nagyon fontos volt, és ezért kérem önt arra, hogy azokkal a témákkal, amelyek a parlament számára fontosak voltak, ezeket a, partla, ezeket a témákat tartsuk napirenden, tehát a nehéz helyzetben lévő személyek, személyek csoportja a munkaerőpiacon, akiket ugye tovább kellene támogatni, és reménykedünk az ön jövőbeni együttműködésében, támogatásában esetleg, hogyha ezzel kapcsolatban szól a néhány szót, hogy ilyen téren milyen szándékai vannak. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, elnök asszony. Elégedett vagyok a Koké úr előadásával, azaz abban elhangzottakkal és, és amit mondott a stabilitással kapcsolatban, az ellentmond az adatoknak. Vannak olyan tagállamok, amelyek erősek az export területén, az ipari termelés területén, és ennek ellenére ott is van munkanélküliség a munkanélküliség problémáját még nem sikerült megoldanunk. Nagyon sok ezer munkahely veszett el a válság idején, és ezeket még nem sikerült pótolnunk. Ezen túlmenően, a válságon túlmenően vannak itt még további problémák is, amelyek korábban is megvoltak, sőt, eh, most is megvannak, eh, tehát az egész európai gazdaságot érő versenykihívás a fejlődő országok részéről, a termelés kihelyezése az olcsóbb bérű, az alacsonyabb bérű országokban, akkor a, a hagyományos termékek ö, vesznek el például angol teát most már nem Angliában állítanak elő, hanem más országokban történik meg a tea fű feldolgozása. Tehát Európának is szüksége van egy iparra, a, tehát nem elegendő az, hogy ide szállítják csupán csak az egyes alkatrészeket, aztán mi összerakjuk belőle a terméket. Az szegénység elleni küzdelem, a munkanélküliség elleni küzdelem, ezek olyan célok, amikről mindig beszélünk, de egyelőre nincsenek meg a szükséges eszközök. A 2020-as Európai Stratégia az új növekedési szektorokról, ágazatokról beszél viszont az még nem világos, hogy mi a helyzet az elveszett munkahelyek pótlásával kapcsolatban. Tehát az új generációknak új munkahelyekre van szükségük. Tehát ne, ezen kívül ott vannak a költségvetési kényszerek, és nagyon sok esetben ez konfrontációt eredményez az egyes tagállamok között. Szükségünk van egy európai jövőbeni perspektívájára. Viszont az egyes tagállamokban csökkentik a kulturális oktatási kiadásokat, ez a legkönnyebb út, de ez a stabilitási paktum végül is azt eredményezi, hogy az egyes szerkezeti alapok, a strukturális alapokat nem alkalmazzák a megfelelő irányba. Az Európai Unió nehéznek tartja az adókönnyítéseket az e- olyan ágazatokban, ahol ahol a foglalkoztatási válság egy szociális válságot is eredményezett. E- az itt leírt jelzések ellenére nincsenek jó ötletek sem az EU, sem az egyes tagállamok szintjén, és egyszerűen eltávolodtunk a gazdasági realitásoktól. És ennek ellenére nem látjuk azt, hogy milyen döntésekre, határozatokra van szükségünk, és ezek hogyan fognak hatni a gazdaság fejlődésére, fognak-e ezek egyáltalán új munkahelyeket teremteni tehát mi azt mondjuk, hogy Európában mondjuk van egy természetes munkanélküliség, ami 25 százalék. Esetleg ehhez is kell viszonyulnunk. Köszönöm szépen. Li asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Elnök úr, azt mondta, hogy eljött az ideje, hogy kilábaljunk a válságból. Azt hiszem, hogy ön túlságosan optimista, ugyanis a realitás nem ezt mutatja. Ön említette a képzést. Azt szeretném tudni, hogy az első kihívásokkal szemben, ugyanis a legnagyobb az éghajlat által okozott, éghajlatváltozás okozott kihívás. És mint ahogy mondta a kollégám is, a környezetbarát munkahelyeket illetően milyen kíséretet biztosítanak a változásokra. Beszélt ön ugye a képzésről. Tehát azt szeretném tudni, hogy milyen eszközöket adott a vállalkozásoknak arra, hogy ezekre az új képzésekre fordítsák ezeket, tehát hogy biztossá tegye az embereknek a karrierjét. A második kérdésem az, hogy a válság idején láthatjuk, hogy mi történik Németországban, hogy nem bocsátják el az embereket, hanem megosztják a munkaidőt. Tehát akkor visszatérünk a munkaidőre. Igen, eljött az ide, hogy visszatérjünk a munkaérő kérdésekre. Kevesebbet dolgozni azért, hogy jobban tudjunk dolgozni. A harmadik kérdésem az, hogy amikor a foglalkoztatásnak a válságát látjuk, akkor mit kik az első áldozatok. A, nyilvánvalóan a fizetésből élek. És azt szeretném épp ezért tudni, hogy mikor hozzuk létre a vállalatokon belül a valós szociális demokráciát és azt hiszem, hogy a eh, miniszterek ülésén pont erről kellett volna eh, szót ejteni. Aztán a fiatalok. A fiatalok sokat adnak Európának. És mindennapi életükben a fiatalok számára a munkahelyek szűkössége eh, egy jelentős kérdés milyen összközöket hoztak létre, eh, hogy a fiatalokat, akik eh, egyelőre nem látnak konkrét eh, megoldásokat, valóban adjanak megoldásokat. Köszönjük. Köszönöm. Mielőtt megadnám újra a szót, hadd mondjam el én is, hogy itt ugye arról volt szó, hogy hogyan tudunk jobban összehozni, jobban összehozni a mi munkánkat az önökével, és most, hogy megvannak a foglalkoztatási útmutatások, mit tegyünk következő lépésként, és hogyan lehet mindezt a, gazd- a foglalkoztatási bizottság munkájával ötvözni. Hogyan lehet mondjuk önöknek felhasználni azokat a gondolatokat, amelyek itt születnek a parlamentben. Örülök annak, hogy itt elhangzott kérdések, és Rőter asszony is említett egyet, Eh, tehát ezen kérdések egy részével, eh, részét önök felkarolták, eh, ugyanakkor sajnálatos módon nem mindig tudunk arról, hogy mit, milyen munkát végez a másik. Negyed órája van még, hogy válaszoljon, megadom a szót. Nem szépen, elnök asszony. Először is az ön kérésének megfelelően a foglalkoztatási bizottságnak az elnöke mindig boldogan jön ide, hogyha meghívják. Ez nem jelent gondot. Konkrétabban, tehát, hogy hogyan lehet formálisabbá tenni a kapcsolatunkat. Említettem, hogy az irányítás a múlt heti, az irányítása kapcsolatos megoldásokban a múlt heti tanácson beszéltünk a harmadikról, a legkevésbé hivatalos, tehát informálisabb módról, tehát, hogy amikor valakinek van valami mondani valója, akkor bármilyen eszközzel, bármilyen módon, bármilyen szereplővel, segítségével ezt meg lehet tárgyalni. Ez eddig hiányzott, ez most már lehetséges, és ez a, ö, ö, aztán formálisabb vita alapot is ö, alkothat. Személyes véleményem az, hogy ö, hogy ö, amit integrálni kell, az világos. Tehát ö, minél könnyebb valamit integrálni, annál ö, nagyobb esélye van annak, hogy ez valóban megtörténik. Az EMCO számára, itt most nem akarok az EBSCO nevében beszélni, az Európai Parlament tulajdonképpen világosan megfogalmazza mindazokat a gondokat, amelyeket aztán amelyekre megoldást kell találni és integrálni kell. Megpróbálok akkor most öt percben válaszolni az összes kérdésre. Először is a költségvetési korlátokat illetően. A foglalkoztatási bizottságnak Nyilvánvalóan foglalkoztatási szakpolitikákat kell megvalósítani, és nyilván itt a, és szociális biztonsági kérdésekről is van szó, a munkanélküliségről, stb. A felmerülő kérdés nyilvánvalóan az, hogy ez mennyire tartós. Rövid távon nincsen választási lehetőségünk, ugyanis nincsen pénze a legtöbb tagállamnak a forrásai korlátozottak, méghozzá nagyon is korlátozottak, tehát a, nekünk kell a leghatékonyabb költség hatékonyság kapcsolatot megtalálni. Nyilvánvalóan nekünk véd, meg kell védenünk az embereket, és a munkahelyek felé irányítani őket. Méghozzá tartósan így tudjuk őket megvédeni. Tehát akkor bizonyos tagállamokban fennáll a veszélye annak, hogy ha nem vállaljuk ezt, akkor ez a társadalmi, a szociális rendszerek létét is veszélyeztetheti. Tehát ettől függetlenül nem cselekedhetünk, hiszen a szociális gondoskodás továbbra is fontos feladat marad. Ahhoz, hogy ez tartossá váljon, ahhoz növekedésre van szükség. Tehát a probléma abban áll, hogy a növekedés, eh, ahogy önök is mondták, gyenge egyelőre, és eh, hát hogy mondhatnám eufemisztikusan, hogy nem erős és ez nem jelent ragyogó jövőt számunkra a, foglak, a munkahelyek létrehozását illetően, és, és a szociális védelem finanszírozását illetően sem. Tehát ez azt jelenti, hogy nagy változásokra van szükség és ezeket ezeknek a ö, nagy változásoknak elsősorban azokra a területekre kell ö, irányulni ahol munkahelyeket tudunk létrehozni. Nyilvánvalóan, hogyha ne, nincs növekedés, akkor nem lehet munkahelyeket létrehozni. Tehát egy olyan dinamika áll ezek között fenn, amely inkább káros, mint hasznos. Tehát a költségvetési korlátok és a növekedés kreálásának a szüksége mellett még szükséges a politikáknak, szakpolitikáknak az integrálása. Ez a Lisszaboni szerződés szerint szükséges. E, e, ugyanakkor a piacsal egyelőre e, gyenge a kapcsolat. Tehát a stratégia célkitűzése pontosan az, hogy ezeket jobban integráljuk. Ez pedig választ ad a kérdésekre is, azokra a kérdésekre is, amelyeket önök feltettek tehát az EBSCO még nem látja a szeptemberi bizottsági ajánlások alapján felvázolandó eredményeket, tehát azokat a prioritásokat, amelyek az új stratégiában a munkahelyeket illetően történnének az EBSCO ülésnek a végkövetkeztetése e, az tulajdonképpen, és nem kell azt hinni, hogy az EBSCO van a, mindennek a közepében, tehát vannak olyan elemek, amelyeket e, mind a stratégiában, e, mind a szerződésben figyelembe kell venni. Az EBSCO-nak a kérése az volt, hogy hogy azt szeretnék, hogy, az hogy a tanács jobban meghallgassa őket, és erre megvannak a jogi eszközei, és nyilvánvalóan a foglalkoztatást kell szem előtt tartania, és a gazdasági politikákat akarja integrálni, és ezért fontos, hogy a foglalkoztatás kérdésével foglalkozzon nyilvánvalóan más témákkal is foglalkozniuk kell, de hogyha a foglalkoztatással foglalkoznak, akkor szükség van olyan emberekre, akik minden nap foglalkoznak ezzel, akik tudnak a, a nyilvánosságnak a kérdéseire válaszolni, és amely, akiknek megvannak a pontos eszközeik erre. Tehát azt hiszem, hogy az EBSCO tanács jó ötlet, és nyilván szeretné, hogyha meghallották volna a korábbi üzeneteit is, és hogy most akkor szeretnének javítani a helyzeten. Tehát amikor kritikus döntéseket hoznak a tavaszi vagy a júliusi tanács előtt, szeretnék, hogyha ezt figyelembe vennék, és ennek alapján vizsgálnák meg a tagállamokban a különböző helyzetet. Aztán voltak olyan kérdések, amelyek pontosabbak voltak, például a környezetbarát munkahelyeket illetően. A belga soros elnökség prioritásaként kezelte ezt, és egy munkacsoportot állított fel az mk ban amely ezekkel a kérdésekkel foglalkozott, és ő nekik a jövő hónapban egy jelentést kell összeállítani az EBSCO decemberi tanácsának az előkészítésére. Tehát az MK-nak van egy véleménye eh, a, a munkahelyeket illetően. Nos, tehát foglalkozunk ezzel. És, és a jelentésben foglaltok a képzéssel és bizonyos ágazatok támogatásával kapcsolatban erre, eh, üzeneteket fogalmaz meg, de mi egy magunk nem tudunk környezetbarát munkahelyeket létrehozni, ez nyilván kapcsolatos a környezetbarát termékekkel is, tehát egyedül nem tudjuk meg ezt, mi ezt megoldani, épp ezért más ágazatokat is be kell vonni, nem elsősorban a makrogazdasági szektort, hanem például a verseny ágazatot és a többi. Minden esetre foglalkozunk ezzel a témával, és és majd nyilvánvalóan lesznek javaslataink ezzel kapcsolatban, előírásaink ezzel kapcsolatban. Aztán a szociális politika kérdését illetően, tehát, hogy biztosítsuk a munkavállalóknak a helyzetét a munkaerőpiacon, és támogassuk a jövedelmeket is, és a többi és ebben a dokumentumban is a válság elleni intézkedésekben ezekkel foglalkozunk és beszélünk a részleges munkanélkülésről és a munkanélküli biztosításról, amelyek az embereknek a biztonságát szolgálják. Szélesebb értelemben az egyéneknek a helyzetének a biztosabbá tétele felveti a munkának a minőségét is, tehát hogy vonzó legyen a különböző munka tehát a minőségre való áttérés a belga soros elnökségnek egy prioritása, és az EBSCO-ban is tárgyaltunk erről, és a belga elnökség egy konferenciát is szervezett ezzel kapcsolatban. Tehát azt hiszem, hogy mindenki egyetértett ott, hogy minőségi, jól fizetett munkahelyek legyenek. A probléma nyilvánvalóan az, hogy léteznek-e, és akkor nyilvánvalóan itt megint csak a növekedési politikákra kell visszatérnünk, tehát állandóan utálunk, utalunk a minőségi munkára, stb. És nyilvánvalóan azért beszélünk arról, hogy a rövidtávú szerződések a nem minőségi munkahelyek, stb., a hiánya a munkahelyeknek, stb., mind olyan kérdések, amelyekkel foglalkozni kell. Nos, talán megválaszoltam a kérdéseket. Köszönöm szépen, hogy meghívtak, és lehetőséget biztosítottak arra, hogy beszámoljak, hogy hol áll a munkamunkában. Köszönöm szépen, ez nagyon hasznos volt. Köszönöm szépen, nagyon hasznos volt, és a bizottság nevében köszönetet mondunk a részvételért. Az volt a benyomásom, hogy nem tudjuk a következő napi rendi pontot feldolgozni, de akkor mindjárt térjünk rá a következő napi rendi pontra a szolgáltatásokról szóló irányelv végrehajtása. Köszönöm szépen, elnök asszony! Nos, akkor a foglalkoztatási bizottság elnöként hagyjuk elmenni, tehát egy néhány percig várunk. Mindenkit szeretettel üdvözlök. Szünetet tartunk. Uh, euh, Jó, csak uh, hagytam, hogy elbúcsózzon az igazgatótól. Elnök, köszönöm szépen, nagyon kedves öntől. Nos, voltak módosítók, és nagyon sok lehetőség van a kompromisszumokra, és nem akarok most mindegyik módosításra kitérni, csak a számokat fogom említeni, és akkor ezekkel kapcsolatban nyújtanak majd be. Nos, akkor az a preambulum bekezdést nézzük. Nos, lehetséges kompromisszum van a kettes, négyes és az ötös módosítók között. Ez, ez a szociális és más munkahelyekkel, vagy valós munkahelyekkel foglalkozás. Aztán a következő preambulum bekezdésnél a 8-as, 9-es csak ez a kettő kompromisszumra lehetséget ad. Ez a különböző szolgáltató munkahelyek, amelyek 70%-át adják az Európai Unió GDP-ének és munkahelyeinek. Egyes bekezdés. Lehetséges a kompromisszumos javaslat a 16-os, a 17-es és a 18-as módosítók között. Hármas, hármas bekezdés. Kicsit hosszú, de van lehetőség kompromisszumra a 26-os és a 27-es módosítók között. Négyes bekezdés lehetséges a kompromisszum a 30-as, 31-es, 32-es, 33-as, 34-es, 35-ös eddig, tehát ezek módosítók között. Ennyit ezzel a bekezdéssel kapcsolatban. Ötös bekezdés. 41-es, 42-es, 43-as, 44-es és 45-ös módosítók között van lehetőség kompromisszumra. Hatos bekezdés. 50-es, 51-es, 52-es, 53-as, 54-es módosítók között van kompromisszumra lehetőség. Azt hiszem, hogy mindent áttekintettünk. Ismerjük a nehéz pontokat, nem nincs sok meglepetés ezekkel kapcsolatban ez pedig a szolgáltatási irányelv globális nézetével kapcsolatban, hiszen ezt már sokan sikeresnek tekintik, ezt vitathatjuk, és a második pont, amelyel van vita, e, és ezt több frakció vagy képviselő is említette, ez pedig egy keret irányelvnek a kérése az általános közérdekű szolgáltatásokat illetően tettek javaslatokat, én kompromisszumos javaslatokat tettem, visszatérhetünk rájuk, még van néhány napunk, hogy ezt lezárjuk, és méghozzá pozitív módon. Köszönöm szépen. Uh, um, Köszönöm szépen, és az előbb közölték velem, hogy a 20-as módosítóval is voltak bizonyos problémák, illetőleg a 13-as is sorba, sorra került és ami és, és, az nem a mi hatáskörünkbe tartozik. Krisztensen úrnak adom meg a szót. Francia. Francia. Francia. Köszönöm szépen a ö, jelentéstevőnek a munkát, észszerűek a kompromisszumos javaslatok, és nagy vonalakon egyetértünk ezzel. Ugyanakkor van egy kis zavar, ugyanis kaptunk egy szavazólistát, és szeretném a jelentéstevőtől és a titkárságtól is azt, hogy jobban jelezzék ezen a listán a kompromisszumos javaslatokat. Tehát, hogy lássuk, hogy mi a kompromisszumos megoldás, és mi a nem kompromisszumos megoldás. Elmondom, hogy mit gondolunk a különböző kompromisszumos javaslatokról. Először is az a bekezdéssel kapcsolatban nincsen probléma. Az egyes bekezdéssel kapcsolatban azt hiszem, hogy ez, ebben a kompromisszumban a tisztességes munkahelyeknek a fogalmát keresem. És szeretném, hogy a jelentéstevő miért nem tudja beletenni a decent, tehát a tisztességes, tehát a tartós és minőségi munkahelyet betenni ugye a másik két jelzővel kapcsolatban nincsen e, problémám. A harmadik bekezdéssel kapcsolatban nem tudjuk elfogadni a módosítót. És szeretném, hogy foglalkozzon a jelentéstevő e, a kettes és második bekezdéssel kapcsolatos javaslatokkal, hogy megvizsgáljuk, hogy nem lehetne ezt a két bekezdést egyesíteni. Nyilvánvalóan a szolgáltatási irányelv intelligens, de ezzel kapcsolatban azért vannak nagy problémák a különböző országokban, elsősorban a szolgáltatás nyújtókkal kapcsolatban. Azt hiszem, hogy a harmadik bekezdéssel kapcsolatos kompromisszumban bele lehetne ezeket venni. A négyes bekezdéssel kapcsolatban elnézést itt a, a dokumentumok között, itt egyetértünk. A saját javaslatomban talán nem túl lelkesen álltam hozzá ehhez az irányelv javaslathoz, de hát el tudjuk azért fogadni, hogy ebben a témában legyen egy irányelv. Tehát ebben a bekezdésben említik ezt. Ötös bekezdés. Nincs probléma ezzel kapcsolatban. Hatos bekezdés, azzal sincs probléma. Tehát el tudjuk a kompromisszumos javaslatot fogadni, amelyben nem ez úr javaslatot. Tehát örülnék, hogyha a szavazólistát kiavítanák, azért, hogy könnyebben lehessen olvasni, és akkor majd a jelentéstevővel beszélhetnék még azokról a problémákról, amik még jelentkeznek az ülés után. Uh, Mrs. Turin, please. Turina asszony. Köszönöm a zöldek nevében, csak néhány megjegyzést tennék. Úgy tűnik, hogy széles körű megállapodás születhet a legfontosabb kérdésekről. Két dolog, két dolgot mondanék. Aláhúznám én is azt, amit épp az előbb mondtak. Szeretnénk mi is hogyha a kompromisszumos megoldásban összesikerülne kötni a szolgáltatási irányelvet, illetve a szolgáltatási szolgáltatások, szerződések keretében végzett munkát, ez egyik prioritásunk, és itt egy erősebb megszövegezésre van szükség, a másik pedig a szociális szolgáltatások, a közérdekű általános szolgáltatások és a közérdekű szociális szolgáltatások. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon érzékeny téma. Itt úgy kellene megszövegezni az anyagot, hogy az ilyen szolgáltatásokat megvédjük, mert közérdekűek, általános érdekűek és szociális célúak. Ezeket a szolgáltatásokat nem szabad kitenni a verseny szabályainak. Tehát, ha egy kicsit, kicsit a kompromisszumokat sikerül szorosabbra fogni, akkor ezzel együtt tudnánk érteni. A módosítók egy része inkább IMCO vonalra készül, én azt gondolom, hogy jobban kellene a foglalkoztatási eh, aspektusra eh, összpontosítani. Ugye van egy IMCO bizottságunk, majd ők fognak a belső piaci aspektusokkal foglalkozni, nekünk a foglalkoztatási aspektusokkal kell foglalkoznunk. Az utolsó információ, az biztos ő, önök is tudják, én az IMCO-nak is tagja vagyok, ott eh, a bizonyos személyes problémák miatt lelassult a dolog, tehát ott lesz egy kis késés. Én köszönöm egyébként a kompromisszumos javaslatokat, szerintem sikerül majd megállapodni. Köszönöm, hogy ennyire nyitott volt. Köszönöm. Baltasar úr. Grazie Presidente, io intanto ringrazio il relatore. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönetet mondok a jelentéstevőnek a munkájáért, és köszönetet mondok azért is, hogy időt szakít ránk, és megpróbál kompromisszumokat megteremteni, lehetővé tenni a legkülönfélebb aspektusok között, hiszen ez egy rendkívül fontos irányelv, és mi is úgy gondolom, hogy jó indulatulag viszonyulunk ehhez a munkához, és célok elérésére szeretnék törekedni. A néppárti frakció nevében vannak bizonyos kérdések, ahol nem tudunk rugalmasak lenni. Az egyes bekezdés a 14-es vonatkozásában itt kevéssé tudunk rugalmasságot tanúsítani. Tehát ezeket a javaslatokat nem tudjuk elfogadni, a hármasra is vonatkozik, illetőleg a 25-től 29-ig bezárólag azok a kritériumok, amelyek itt említésre kerülnek, nem tudjuk elfogadni. A négyes voltak éppen ez jelenti a vitának a középpontját. Itt, itt mi megmaradunk az ismert álláspontunknál, és az a véleményünk, hogy teljesen fölösleges egy olyan irányelvre kidolgoznunk, amely az általános gazdasági irány, ö, szolgáltatások mellett még itt szociális irányelvekkel is foglalkozik. Mi ezt ö, ö, fölöslegesnek tartjuk, ezt a tagállamokra szeretnénk rábízni ezen túlmenően ott, ahol nincs eltérő vélemény, ott mi is szeretnénk kompromisszumot találni, és, és amelyet aztán az egyes frakciók tudnának támogatni. Köszönöm szépen! És hogyha nincs, akkor visszatérnénk a jelentéstevőre közvetlenül. Köszönöm szépen! nem fejeztük be, mert mondom Krisztensen úrnak, nyilvánvalóan ez vonatkozik a szavazó listára is. Van még idő, hogy magunk között ezeket megoldjuk. Miért nem olvasztjuk össze a kettes és a hármas bekezdés? miért ne, nincs ezzel kapcsolatban semmilyen tabu. A tisztességes munkahelyekre való utalás hogyha azt akarja, hogy máshova tegyük, akkor erre van lehetőség, pontosíthatjuk a dolgokat. Még nem öntöttük végső formájában a kompromisszumokat, tehát van még idő arra, hogy foglalkozunk ezekkel, ezt most mondom mindenkinek. De Turunen asszony, egyet értek azzal, hogy ezt össze kell kapcsolni, hát hogy tudjuk ugyanakkor megőrizni a világosságot. A szolgáltatásokat illetően nem olvastam mindent át, én most tulajdonképpen egy kom- előzetes kompromisszum javaslatokat javaslok, önöknek és más képviselőknek. A, értem, amit a másik kolléga is mondott, hiszen a parlamentben a keret, irányelv, a közérdekű szolgáltatásokat illetően felmerült már sokszor. Értem, amit ön akar mondani a szubszidiaritással kapcsolatban, de készen állok arra, hogy önnel és a frakciókkal megvizsgál, frakciójával megvizsgáljam, hogy meddig hajlandók elmenni, vagy meddig nem hajlandók elmenni. Nyilván a különböző országokban különböző szubszidiális tási kultúra van, és a az általános érdekű vagy közérdekű szolgáltatásokat illetően is más és más a kultúra. Meglátjuk majd, hogy milyen eredményt tudunk elérni, de minden esetre az eszmecserére készen állok. Készen állok azzal, hogy találkozom önökkel és az, vagy az asszisztenseikkel, és független attól, hogy melyik frakció javasolta, készen állok arra, hogy a kompromisszumokat amelyek értelmesek, elfogadjuk. Köszönöm. Thank you very much. And just to give you some dates, uh, Köszönöm szépen, csak néhány adatot szeretnék elmondani. Szeptember 23-a volt a benyújtása, illetőleg október 25-26-a volt a, a módosítók benyújtása, illetőleg november 8-9 és november 30-án ismételten a módosítók benyújtása, és a decemberi plenárison vitatjuk akkor meg. Hogyha nincs ellenvetés, akkor szeretnék rátérni mindjárt a következő napirendi pontra, tehát egy rövid szünet, hiszen lesz utána egy tanulmány ismertetése. Nem tudom, hogy esetleg még önök tudják, hogy ö, meghallgatni ezt a, tanul, a tanulmányt, tehát azt gondolom, hogy inkább folytassuk a munkát, ne tartsunk szünetet, és ne tartsunk szünetet. Miután nem látok ellenvetést, indulhatunk tovább. Tanulmány ismertetése, tehát folyatékkal élő személyek mobilitása, munkaerőpiaci beilleszkedése, a Michael J. Kenzidi, Kenzier úr, Barbara van der Wecke asszony mutatják meg, az, a, tagok, a tagok megkapták a tanulmányt, mindjárt át is adnám a szót. Igen, tisztelt elnök asszony, igen, tisztelt parlamenti képviselők, igen, tisztelt hölgyeim és uraim, és köszönet, köszönetet mondok önöknek azért, hogy lehetőséget kapunk arra, hogy bemutathatjuk a tanulmányunkat, amely a fogyatékkal érő személyek mobilitásáról és munkaerőpiaci beéleszkedéséről szól. Szeretnék néhány általános megjegyzést elmondani. Az Európa Tanács foglalkozik a fogyatékkal érő személyek mobilitásával, illetőleg az 1996-os szociális karta átdolgozása során is ez egy fontos képes kérdés volt. A fogyatékkal érő személyeket már nem áldozatként vagy betegként tekintik, hanem olyan személyekként, akik százszázalékosan szerepet vállalnak a társadalom életében. A különféle szociális programokban illetőleg a jelenlegi európai 2020-as stratégiában nagy hangsúlyt kapnak a szociális politikák, illetőleg a szegénység megszüntetése. Az elmúlt esztendőkben jelen egyre növekvő hangsúlyt kapott az egyes tagállamokban a szociális és munkaerőpiaci beillesztése a fogyasztékkal élő személyeknek, és most azt látjuk, hogy a fogyatékkal élő személyek munkanélkülisége körülbelül 20%-kal haladja meg a fogyaték nélküli személyeket, és az ő átlagos szakképzettségi szintjük szintén alacsonyabb, mint a fogyaték munkavállalókkal nem élő személyek, munkavállalók esetében. Ezek kulcsfontosságú kihívások, és ezek főként az alacsony foglalkoztatás, a rendkívül magas függőség a segélyezéstől, az egyre növekvő állami kiadások és az egyre nagyobb elszegényedési kockázat. A mentális betegségek egyre inkább hozzájárulnak a társadalomból való kirekesztéshez, illetve a munkaerő piacról történő kirekesztéshez, és ö, ö, itt a mentális betegségek, illetőleg a mérsékelt mentális megbetegedések, mint például a depresszió nagyon fontos szerepet játszanak a szociális segélyezéseknek egy ötöde szintén mentális megbetegedésekhez kapcsolódik. A 35 év alatti fiatalok jelentős, jelentős mértékben tapasztalják ezeket a problémákat az egyes tagállamokban, és azt hiszem, hogy ez egy rendkívül aggodalomra okó, adó okó jelenség hiszen a munkanélküliségi segélyezésben részesülő személyek eh, ezek olyan férfi munkavállalók, akik korábban fizikai munkát láttak el, és ők a segélyezést voltak éppen egy korengedményes nyugdíj lehetőségként fogják fel. És most ez a trend egyre fiatalabb korosztályos, korosztályokat érint. Ez rendkívül kritikus, hiszen a munkan képtelenségre vonatkozó segélyezésekkel a nagyon sok tagállamban még mindig nyugdíjrendszer keretében foglalkoznak. Ez azt jelenti, hogy azok a fiatalok, akik munkaképtelenség miatt szegélyezésben részesülnek, azokat nagy létszámban kirekesztik a munkaerőpiacról maradék aktív életkorukra tekintettel. Legtöbb esetben az a a munkaképtelen, a munkaképesség csak részben kerül csökkenésre. Az egyes összegek és számok mutatják azt, hogy a nem foglalkoztatott fogyatékkal élő személyek egyre nagyobb kockázattal állnak szembe az, az, az elszegényedéssel. A kettes számú ábra pedig azt mutatja, hogy milyen új típusú ellátások vannak az egyes mentális megbetegedések vonatkozásában. A következő kérdés pedig a fogyatékkal élő személyek mobilitását illeti. Ez az Európai Unióban egy nagyon fontos szerepet játszik hiszen a munkaerőpiac nagy sebességgel változik, a hagyományos korlátok úgymond, mint különféle jogszabályi vagy adminisztratív korlátok súlyosabban érintik a fogyatékkal élő személyeket a mi tanulmányunk rámutat arra, hogy különféle módon lehetett az Európai Unióban a, a fogyatékosságot magát meghatározni, és ez kihatással van az emberek mobilitására azok a személyek, akik fogyatékossággal élnek, őket nem ugyanazok a kritériumok mentén értékelik tagállamról tagállamra. És akkor most átadnám a szót kollégámnak, aki szeretne kitérni azokra az intézkedésekre, amelyek révén szeretnénk növelni a fogyatékkal élő személyek foglalkoztathatóságát. Köszönöm szépen. Összességében két különféle intézkedésről szeretnék beszámolni. Egyrészt vannak ugye vár a passzív eszközök, amelyek különféle pénzügyi eszközökre vonatkoznak, illetőleg az aktív munkaerőpiaci intézkedések. Ezen belül három különféle kategóriát határoztunk meg. Az első kategória a tanácsadás és karrier irányítás, pszichológiai támogatás, pszichológiai tanácsadás. A második az a képzés, oktatást, specializált szakképzési programok, és a harmadik pedig a munkahelyre való kihelyezés. E, itt különös tekintettel e, a védett munkahelyekre gondolok olyanokra, amiket Belgiumban, Spanyolországban és Olaszországban látjuk. Két különféle foglalkoztatási intézkedésről is beszélhetünk. Egyrészt specifikus intézkedésekről, amelyek kifejezetten a fogyatékossággal élő személyekre összpontosítanak kvóta rendszerek, például a legtöbb tagállam rendelkezik valamilyen kvóta rendszerrel, Dániát Finnországnak nincs ilyen kvóta rendszere. A a hármas eh, táblázatban láthatunk néhány példát a kvótarendszerekre, és bizonyos országokban ez büntetésekkel, pénzbüntetésekkel is eh, társul, bizonyos országokban nincs erre pélre. Más típusú foglalkoztatási intézkedés, ezek inkább általános jellegű intézkedések, mint például a diszkrimináció ellenes intézkedések, illetőleg hozzáférést biztosító intézkedések, tehát a megfelelő munkahelyek kialakítása, kialakítása, tehát a munkahelyek fizikális kialakítása vagy a rugalmas munkahelyek kialakítása, illetőleg a információkhoz való hozzáférés. A hármas számú általános intézkedés az a flex security, az a rugalmasság és a biztonság. Ez nagyon fontos, hogy megtaláljuk a megfelelő egyensúlyt az aktív és a passzív intézkedések között, illetőleg a rugalmasság és a biztonság megőrzése mellett. Ezek az aktív munkaerő piaci eszközök természetesen nem működhetnek intézményi reformok nélkül, ahogy erre Dániában is láttunk példát. Dániai rendszert 2003-ban reformálták meg, és most már a hangsúly nem azon van, hogy az illető nem tud megtenni, hanem az, amit meg tud tenni. Tehát egy foglalkoztatás, seg, tehát egy segélyezési kultúráról átlépnek egy aktív támogatási kultúrára. No, ami pedig az intézkedések kihatását illeti, ezeket elég nehéz értékelni, mert nagyon sok adat hiányzik az intézkedésekkel kapcsolatban, tehát tudásunk erősen korlátozott ezzel kapcsolatban. és Csak reménykedni tudunk a sikerben, de nagyon nehéz miután a, a, a gazdasági válság, a, vannak különféle hozzáférési nehézségek, például az idősek esetében, illetőleg a, fogla, a munka, munkáltatók részéről az előítéletek. Na most, ami a kvótarendszer hatékonyságát illeti, a mi ebben a vonatkozásban sem tudtunk teljes körű következtetéseket levonni tehát ez az eszköz nincsen túl jól dokumentálva, tehát elég nehéz erről érdemleges dolgokat mondani. Azt tudjuk, hogy ez pozitív hatást gyakorolhat, de de itt mindenképpen az emberek munkaerőpiaci visszavezetését kell szem előtt tartanunk. Szükségünk van arra, hogy az egyes intézkedési típusokat koherens módon kombináljuk egymással, tehát hogy a, munka, hogy a munkáltatók részéről és a jogszabályi környezet részéről is megteremtsük a koherenciát. Tehát a flexicurity itt szintén nagyon fontos szerepet játszik, és valószínűleg ez lesz talán az egyik legfontosabb eszköze, hogy ezeket a fogyatékkal élő személyeket visszavezessük az aktív munkaerőpiacra, és visszadnám a szót Cole kollégámnak. Hét kulcsfontosságú ajánlást dolgoztunk ki, és ez talán az előadásunk legfontosabb része. Először is engedjék meg, hogy éppen a témára való tekintettel mobilitás és integrációra, tehát a fogyatékkal élő személyek munkaerőpiaci integrációjáról beszélünk, illetőleg a diszkrimináció mentességnek a beépítése az Európai Unió jogrendszerében. Éppen ezért nagyon fontos az, hogy az Európai Parlament gondoskodjon, garantálja azt, hogy ezt az elvet megtartsák és betartsák valamennyi tagállamban. Ezen túlmenően az Európai Parlamentnek hangsúlyosan kell foga, foglalkoznia a fogyatékkal érő személyekről szóló következő jelentésében, hogy nem megengedhető az, hogy, hogy a fogyatékkal élő személyek csupán csak az anyagi ellátásokról tól függjenek. Szükség van az ő munka képességük javítására, és a jövőben nem pedig a munka képtelenségüket eh, kell előtérben hangsúlyozni. Tehát szükség van természetesen a beteg vagy a sérült embereknek a, a védelmére, de hangsúlyosan szükség van azokra is, akik tudnak és akarnak is dolgozni, őket bent kell tartani a munkaerőpiacon. Tehát ahelyett, hogy föntartjuk ezt a status quo-t, szükség van arra, hogy a befogadás kultúráját erősítsük meg és hozzuk létre. Ezen túlmenően széleskörű szakpolitikák keretében kell foglalkozni azzal, hogy az emberek ne csúszanak vissza a segélyezési rendszerbe. Befolyásolni kell a, a munkáltatók magatartását, az egészségügy magat, egészségügyben dolgozók magatartását, különös tekintettel a fiatal személyekre fiatal, illetőleg középkorú személyek mentális megbetegedéseivel való foglalkozás is fontos kérdést jelent, hiszen sok esetben őket is sújtja a az a helyzet, hogy kicsúsznak a munkaerőpiacról, és itt mégiscsak a munkaerőpiacon jelenlévők 3%-áról van szó. Tehát ezek mindenképpen aggodalomra adó, okot adó eh, trendek, és szükség van különféle rehabilitációs intézkedések kidolgozására, hogy ezek az emberek megőrizzék aktivitásokat. Szükség van egy szociális szövetség kialakítására, hogy csökkentsük eh, a betegség miatt a munkahelyekről való távolmaradást és egészségesebb munkakörülmények kialakítását. A flexicurity-nek is valószínűleg pozitív hatása lesz a fogyatékkal élő személyek foglalkoztatására. Különös tekintettel a rugalmas munkakörülményekre, az aktivitást előtérbe helyező körülményekre kell építeni amelyek végül is megtartják az embereket a munkaerőpiacon, és ilyen módon tisztességes emberhez méltó munkakörülményeket és életet biztosítanak számunkra. Miután sajnos kevés adat áll rendelkezésünkre, nem tudjuk megmondani, hogy melyik intézkedés a helyes intézkedés az a fogyatékkal élő személyek integrációja vonatkozásában. Ezért az Európai Parlament ne egy flex security modell mellett törjön láncsát, hanem sokkal inkább támogassa magának a security nek az alapvető koncepcióját. Ahogy ez már a korábbiakban is elhangzott, a tanulmányból kiderült, hogy kevés az empirikus adat és bizonyíték, a fogyatékkal élő személyek szociális helyzetével kapcsolatban. Az adatgyűjtés az adatokhoz való hozzáférés, a legjobb gyakorlathoz való hozzáférés, eh, amely a megfelelő intézkedésekre rámutat, a fogyatékossággal élő személyek vonatkozásában, ezek is hiányoznak. Éppen ezért az Európai Parlament kérdez, kérje meg a tagállamokat arra, hogy jelentős erőfeszítéseket tegyenek annak érdekében, hogy az ilyen típusú adatokat megfelelően gyűjtsék. Különös tekintettel itt gondolok az adatgyűjtés harmonizált formáira a legkülönfélebb szakpolitikai kezdeményezések, amelyek különféle szinteken születtek meg, csak akkor tudnak harmonikusan együttműködni és egy konzisztens rendszert kialakítani, hogyha ezek az előfeltételek adottak. Mindennek alapja a minőségileg javított kommunikáció nem csak az egyes Európai Uniós intézkedések és testületek között, hanem a teljes rendszer keretén belül. Ezért az Európai Parlamentnek hozzá kell járulnia ahhoz, hogy a nemzeti foglalkoztatási politikák és a és a nemzeti szociális beilleszkedést elősegítő stratégiák között egy koherens rendszer alakulhasson ki. Végül, de nem utolsó sorban, E, a következő e, fogyatékos ügyi akciótervre szeretnék e, kitérni. Itt szükség van a nyílt koordinációs eszközök alkalmazására a foglalkoztatás területén, és ez lehetővé teszi azt, az, hogy az tagállami, illetőleg Európai Uniós szinten is egyeztethessük ezeket az intézkedéseket. Legfontosabb cél az, hogy a fogyatékkal élő személyek önállóan tudjanak élni, és ez legyen a következő fogyatékos ügyi paktum kulcsfontosságú kérdések. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Ennyit szerettük volna mondani a tanulmányunk bemutatására, és várjuk kérdéseiket. Nagyon hasznos volt, és köszönjük az elvégzett munkát. Mielőtt még megadnám a szót másnak, én magam is kér, feltennék egy-két kérdést, és lenne egy-két megjegyzésem. Ön azzal kezdte, hogy nagyon sok tagállam nagyon különféle módon definiálja a fogyatékosságot. Én mindig azt gondoltam, hogy ez egy hatalmas probléma. Az ENSZ egyezménybe sikerült egy olyan megfogalmazás, definíciót betenni, amely tényleg lefedi a fogyatékkal élők nagy-nagy részét. Szeretnénk európai szinten kialakítani egy definíciót, amely az ENSZ egyezményben található definíción alapul. Ehhez mit szól, ez ön szerint lehetséges-e? Természetesen a másik kérdés pedig foglalkoztatási irányelv, amely a munkahelyhez való hozzáférést is említi. Tudná-e arról beszélni, hogy a tagállamok milyen módon hajtják végre ezt az irányelvet? Tudom, hogy egyes tagállamok ellen indult eljárás a bizottságon, egyes tagállamok nem hajtották végre az irányelvet, a legtöbben elkezdték végrehajtani az irányelvet, de rendkívül változó színvonalon folyik ez a munka, mely tagállamokban milyen problémákat azonosítottak. Ami a hozzáférést illeti, ott önök, amennyire én a jelentésüket láttam, nem foglalkoztak a munkahelyre való eljutás problémájával Természetesen a 2000-es irányelvben van munkahelyi problémákról szó, és van a diszkrimináció ellenes horizontális irányelv, ami sajnos most blokkolva van a tanácsban, és ez előírná a közlekedési eszközökhöz, az épületekhez való hozzáférést, illetve azoknak az akadálymentesítését. Ön hogyan látja ezt? Eh, az emberek eljutását a munkahelyre. Emellett az előadásuk végén a, az önálló életmódról is beszéltek. Ezzel kapcsolatban végeztek-e tanulmányokat? Vagyis, hogy az önálló élet az mennyiben mozdítja elő, javítja a munkahelyhez való hozzájutást. Én mindig úgy éreztem, hogy eh, ha az embereket nem teszik intézetbe, eh, még akkor is, hogyha az intézetből úgymond hozzáférhetőek a munkafejek, vagy onnan kiengedik őket dolgozni, én mindig úgy gondoltam, hogy az önálló életvitel az eh, könnyebbé teszi a munka megszerzését, és ők maguk is úgy érzik, hogy alkalmasabbak a munkára. Nagyon érdekes statisztikákat láttunk a mentális problémákról is, tudjuk, hogy ez egy nagyon konkrét, specifikus probléma. Én azt gondolom, hogy a mentális egészségügyi problémákkal nem foglalkozunk elég korán, és láttam a jelentésében is, hogy a egészségügyi problémák korai felismerésére helyezték a problémát, a hangsúlyt, hiszen hogyha valaki tovább folytatja a munkát, vagy elkezdi a munkát, miközben van egy mentális problémája, akkor a munkahelyen felgyülemlő stressz miatt ezek a mentális problémák komolyabb mértékben felerősödve kerülnek elő. A másik dolog pedig, amivel teljesen egyetértek, az a rugalmas biztonság, a flexicurity kérdése, eh, amit ezzel kapcsolatban elmondott. Eh, fontos tehát, hogy rugalmas legyen a munkavilága, nyitott legyen a, nyitott legyen a részmunkaidős foglalkoztatás például. Beszélt ön arról is, hogy sajnálatos módon nagy a segélyfüggőség, sajnálatos módon nem tudtuk kivetíteni az önök ábráit, illetve táblázatait, akartuk, de nem sikerült. De megvizsgálva azokat a nehézségeket, amelyeket ön is felsorolt a segélytől való függés témakörében, és az önök tanulmányának következtetései, hogy legyenek olyan segélyek, amelyek azoknak is járnak, akik dolgoznak. Tehát egyre többen érezzék azt, hogy igen, tudok dolgozni, bátorítanak is arra, hogy dolgozzak, de emellett az állami segélyek nem száradnak fel. Mert hogyha valaki mondjuk fogyatékkal élővé válik, és hirtelen csak segélyből kezd el élni, akkor gyakran úgy érzi, hogy nem is képes visszatérni a munkavilágába mondjuk egy munkahelyi baleset után. Gyakran érzik úgy az emberek, hogy nincs visszatérés. Noha az első reakció az lenne, hogy visszamennének. Ennyit akartam én mondani, és Kósa úrnak adom meg a szót. Adam Kenszer. Köszönöm a szót. Gratulálok a tanulmány készítéséhez, kiváló vitanyagot készítettek pár észrevétel vagy kérdést szeretnék föltenni. Az egyik az, hogy amikor elolvastuk az anyagot, úgy éreztem, igaz, elhangzott már, hogy a kvótarendszerrel kapcsolatban nem tudtak teljes következtetéseket levonni. Én úgy ér, egy kicsit úgy érzem, mintha a szerző álláspontja egy kicsit tartózkodóbb volna, mintha nem tartaná előnyösnek és szeretném megkérdezni a szerző véleményét ezzel kapcsolatban, hogy valóban ez az irány az, vagy melyik utat tartaná előnyösnek. Én a magam részéről fontosnak tartom, hogy legyen rendszer, mert van egy olyan csoport a fogyatékossággal élő emberek között, akik semmilyen formában nem tudnak részt venni a nyílt munkaerőpiacon. őket mindenképpen ebben a rendszerben kell foglalkoztatni. A másik dolog az, hogy úgy érzem, hogy egy kicsit kevés figyelmet kapott, hogy a fogyatékkal élő emberek csoportján belül két különböző csoport létezik. Az egyik a képzett fogyatékossággal élő emberek csoportja, például jó magam is. Ugye én egyetemre jártam, diplomát szereztem, szakmát szereztem, és tudok én is versenyképesen indulni a munkaerőpiacon. De vannak képzetlen fogyatékkal élő emberek, és a többségük ilyen, akik nem tudtak tovább tanulni, és nem is biztos, hogy tovább képezhetőek. Tehát rájuk különös figyelmet kell fordítani, mert ők nagyon nagy számot képviselnek a fogyatékkal élőkön belül. Egyetértek a szerzőkkel abban, hogy a fogyatékos ügyi paktum egy nagyon fontos eszköz, és az EU 2020 stratégiában fontos szerepet tölt be. Két észrevételem volna még. Az egyik az, hogy úgy érzem, hogy nem kapott elegendő figyelmet az ENSZ egyezmény mellett, a Lisszaboni szerződés alapjogi kartája. Úgy érzem, ezzel többet kellene foglalkozni a későbbiekben, hiszen ez egy jó alap az együttműködéshez. A másik észrevételem és kérdés is egyben, hogy sehol nem találtam lehetséges módszert a foglalkoztatás bővítéséhez. Igaz, egy kicsit versenypolitikai kapcsolatot is jelent, például a közbeszerzés. Mint abban rengeteg lehetőség van, hogy a tagállamok, ha közbeszerzések irányában tudják támogatni a vállalkozásokat, akik fogyatékkal élő embereket foglalkoztatnak. És legvégül magam is egyetértek azzal, hogy a fogyatékkal élő emberek definíciói nem pontosak. Minden tagállamban másképpen kezelik ezt a kérdést. És itt az elnök asszonynal egyetértek, hogy az ENSZ egyezmény kiváló alapot adna egységes definíció meghatározásához. Köszönöm szépen! Thank you. Uh, Gesine Meissner. Köszönöm szépen. És Meissner asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, és szeretnék köszöntet mondani az, el, az, az előadónak is, meg sajnos voltak problémáim a brüsszeli ideutam során, és még egyszer szeretném én is kihangsúlyozni, ha bár ez az előttem szóló már elmondta, hogy itt nem magára a fogyatékos státusra, a munkaképtelenségre kellene összpontosítani, hanem az, ezeknek az embereknek a képességeire. Különösen fontos ez a munkaerőpiac jövője szempontjából. Először is el kell gondolkodni arról, hogy a fogyatékkal élő embereket őket jobban be akarjuk-e vonni az eddigieknél, és hiszen hogy Európában a lakosság létszáma csökken, ezért ugyebár ennek megfelelően nő a fogyatékosok száma relatív értelemben véve, tehát ezek természetesen nem lehet minden fogyatékos személyt beintegrálni a munkaerőpiacra, de mindenképpen egy új típusú gondolkodásra van szükség. Ezen túlmenően az is elhangzott, hogy voltak olyanok, akik a pszichikai burnout, kiégéstől szenvednek, vagy adott esetben munkahelyi balesetet szenvedtek, ezért nem tudnak százszázalékosan részt venni a munkaerőpiacon. Tehát ezek a fogyatékos fogyatékossággal élő személyeknek mindenképpen szükség lenne egy, egy lehetőségre. De ne teremtsünk egy párhuzamos munkaerőpiacot, mert ez senkinek se az érdeke. Lehetőleg mindenki számára biztosítsuk a munkaerő számára, a munkaerőpiachoz való hozzáférést különféle foglalkoztatási formákban és módozatokban. Tehát én úgy gondolom, hogy ez a tanulmás, tanulmány nagyon jó alapot szolgál a tovább gondolkodás szempontjából és ami a mobilitást illeti, én eh, részt veszek a, a, a szállítási bizottságban is, közlekedési bizottságban, és ott beszélgetünk ugye elég sokat, hogy a fogyatékkal élő személyek a buszközlekedéshez hogyan tudnak hozzáférni, és ott eh, dolgozunk éppen azon a lehet, ezeken a lehetőségeken. Ez is többek között egy olyan aspektus, ami a munkaerőpiachoz való hozzáférésre vonatkozik. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönjük ezt a két előadást e- erről a jelentős témáról. Kétségtelen, hogy a gazdasági válságban a legsérülékenyebbek szenvednek leginkább. Ez az oka annak, amiért szükség van a 2008, 2009-es, 2010-es éveknek a statisztikáira, és akkor látnánk, hogy tulajdonképpen a fogyatékkal élő emberek a leginkább talajt vesztettek. Tehát, hogy kik a nagy nyertesek, és a kik nagy vesztesek. Nem hiszem, hogy egy, egyetlen modell, egyetlen megoldás lehetséges lenne a különböző tagállamok számára, ugyanis a helyzetek is különböze, különbözőek, és a munkaerőpiacra különböző módon integrálták a fogyatékkal élő embereket. Azt hiszem, hogy túlságosan nagy hangsúlyt fektetünk a rugalmas biztonságra, tehát a flex security-ra. Nyilvánvalóan szükség van rugalmasságra ahhoz, hogy a munkaerőpiacba bevonjuk a fogyatékkal élőket. De amikor a munka munkaerőpiaci aktív politikáról beszélünk, akkor fontos, hogy erről beszéljünk. Nem a rugalmas biztonsága fontos, hanem az, hogy figyelembe vegyük, hogy milyen munkaerő szükségletek vannak a munkaerőpiacon, és hogy milyen fajta előnyei, képességei vannak a fogyatékkal élőknek, hogy ezeket kiemelhessük. Tehát fontos, hogy egy jó aktív munkaerőpiaci politikát folytassunk. Én ismerem a Dán helyzetet, és tudom, hogy például hogy amikor az ember munka nélküli, akkor kaphat munkanélküli segélyt, és vannak olyan lehetőségek, amelyek a fogyatékkal élő számára lehetővé teszi, hogy nem minden nap dolgozzanak. Tehát ez jelenti a rugalmas biztonság, de azért nagyon fontos, hogy aktív politikát folytassunk azért, hogy a két szélsőség, tehát a fogyatékkal élők és a munkaerőpiac találkozon egymással. Ez itt az első rendjel fontosan. Köszönöm, Jászleveszka asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretném felhívni a figyelmet egy olyan kérdésre, amely fontos a fogyatékkal ölők számára. De nem csak ő számukra, hanem mindenki másnak, aki versenyképes akar lenni a, a munkaerőpiacon. Ez pedig a folytatólagos képzés kérdése. A legutóbbi európai fórum, amelyet Varsóban tartottak, érdekes megjegyzéseket mutatott fel a olyan fogyatékkal élőkkel kapcsolatban, akik nem veszik igénybe ezt az alapot. Vannak ugyanis olyan szervezetek, akik képviselik a fogyatékkal élő embereket, és ezek nem elég kompetitívek ezek a projektek, hiszen gyakran arról beszélnek ezek a projektek, hogy mennyivel többe kerül a fogyatékkal élők foglalkoztatása, Például, hogy mennyivel több időbe telik az ő képzésük, hogy átadják nekik ezeket az ismereket, hogy speciális helyekre van szükség az ő képzésükre, aztán a szállításukra, stb. Figyelembe kell venni, hogy ez a szociális alap azon emberek számára, akik aktív szerepet szeretnének a munkaerőpiacon játszani, jobban hozzáférhető legyen ezeknek az embereknek a számára. Köszönöm. Dank u wel, voorzitter. Ik ga het eens een keer in het Nederlands proberen. Um, voordat ik uh, gekozen werd in het Europees Parlement elnök asszony, megpróbálom akkor majd használni az anyanyelvemet. Én dolgoztam a holland antidiszkriminációs irodában, ahol foglalkoztunk ezzel a kérdéssel, és fordultak hozzánk bizonyos személy, fogyatékkal élő személyek, akiket elutasítottak munkáltatók és közölték velük, hogy hát ezt a munkát ők egyáltalán nem képesek ellátni és ha bennünket bevontak ezekbe az ügyekbe, akkor elmondhatom, hogy az az európai antidiszkriminációs jogszabályok alapján a munkáltatóknak mindehez nem volt joguk. Tehát foglalkozni kell, meg kell szólítani ezeket a munkáltatókat. Egyrészt az egyik oldalon ott vannak az antidiszkriminációs törvények, ezek betartatásáról gondoskodni kell, ha be nem tartják be, akkor ezt szankcionálni kell. Másik, másik oldalon pedig foglalkozni kell a jövővel is szükség van egy megfelelő fogyatékosügyi politika kialakítására, és ha ez működik, akkor ez jó hatással lesz az egyes vállalatoknak uralkodó légkörre. Tehát stimulálni kell ezt a folyamatot részben azzal, hogy felügyeljük az antidiszkriminációs törvények betartatását, másrészt pedig világosá tesszük azt, hogy még mindig nagyon sok feladat áll előttünk, és nagyon sok lehetőség áll előttünk. Köszönöm szépen, és akkor szeretném mindjárt visszaadni a szót Michael Kenziának és Barbara Van der végének, hogy reagálhassanak. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy reagálhatunk az elhangzottakra, és talán kezdeném Linznek a megjegyzéseivel, a definíciókkal, a meghatározókkal kapcsolatban, és 2006-ban ön, mint jelentéstevő, már beszélt arról, hogy szükség van egy közös európai definícióra. Ez, tíz, ez négy évvel ezelőtt volt, ugyebár. Tehát mi ezzel csak egyet tudunk érteni, és látjuk hogy az egyes szakpolitikák közötti összefüggések hiányát, tehát a fogyatékkal élő személyek szabad mozgása például. Nagyon fontos, hogy ezek a személyek egyik országból másikba szabadon utazhassanak, mozog, az ősz, és ők le, és ők ugyanannak a kritériumrendszernek a mentén élhessék életüket az egész Európai Unióban. És ez a, tehát a közös definíciók mindenképpen ennek alapját jelenthetik, tehát érdemes itt egy szélesebb kitekintést venni. A másik perspektíva pedig az, hogy a fogyatékkal élő személyeknek ugyanolyan jogaik vannak, mint egészséges embertársaiknak, és ugyanúgy megilleti őket a foglalkoztatás, a munkahelyhez való jog. Tehát látjuk azt, hogy a fogyatékkal élő személyek integrációja a munkaerőpiacra egy nagyon fontos szempont, hiszen ebben az esetben csökkenteni lehet az elszegényedés veszélyét. Tehát egyértelmű összefüggés áll fent a két szempont között. A másik szempont, ami szintén megemlítésre került, tehát, hogy mi nem mondjuk azt, hogy a kvóták rosszak lennének, csak azt vettük észre az elemzéseink során, hogy nagyon sok munkahelyet csak alacsony képzettségűek számára nyitnak meg. Tehát itt szimbolikus dolgokról van szó, és ezt nagyon sajnáljuk. Ez egy sajnálatos dolog. Tehát szükség van a motiválásra, az ösztönzésre, a megfelelő társadalombiztosítási rendszerre, hogy, hogy a fogyatékkal élő személyek tisztességesen élhessenek emberhez méltó körülmények között, és szükség van a rugalmasság és a biztonság előtérbe helyezésére a munkaerőpiacon biztosítani kell azt, hogy a fogyatékkal élő személyek megkaphassák a választás jogát a munkaerőpiacon. Őket ne érje diszkrimináció, például, hogy belekényszerítik őket részmunkaidőbe. Legyen lehetőségük teljes munkaidőben is dolgozni, ha emellett döntenek. A másik eh, hozzászólás eh, a mi álláspontunk átgondolására mutatott rá, tehát az azonos jogok azonos esélyeket teremtenek. Itt mindenképpen át kell gondolni a régi modellt. Tehát egy, egy tipikusan egy idős férfi fizikai munkavállalót tekintenek arra esélyesnek, hogy valamikor segélyezésben fog részesülni. Most ez a profil megváltozott. A profil egyre inkább a fiatalok felé mozdul el. Tehát jövőben a munkaképességre és kevéssé a munkaképtelenségre kell összpontosítani. Tehát ahogy ez Dánia részéről is elhangzott. Tehát úgy gondolom, hogy a Dánia jó gyakorlatnak minősül, egy jó példaként állhat előttünk. Egy további megjegyzés azok az adatok gyűjtésére vonatkozott. Türelmesnek kell lennünk, mert hiszen a gazdasági válsággal, annak a szociális helyzetre gyakorolt hatásaival kapcsolatos adatokat, ezeket most gyűjtjük, tehát a 2008 és 2011 közötti időszakra próbálunk most összpontosítani. Na most, ami a hozzáférést illeti, illetve a, a kvótákkal további gondol, kvadák tovább gondolását, ezt átadnám a szót Barbarának. Ami a hozzáférést illeti egyetértek Linnasszonyjal, nem csak a munkahelyeket kell átalakítani, hanem a munkába jutást is lehetővé kell tenni, akár mondjuk a tömegközlekedés átszervezésével, illetve reformjával. Ugyanakkor azért ott van a, a távmunka, illetve a telemunka, a teleworking, amely gyakorlatilag jó lehetőséget biztosítanak a fogyatékkal élők számára. Tehát az otthonról elvégzett munka lehetőségét is érdemes itt kidomborítani a munkába jutás és a közlekedési problémák mellett. Igen, azt gondolom, hogy a kérdések nagy részével foglalkoztak és válaszoltak. Nem tudom, van-e, aki elhanyagolva érzi magát, nem kapott megfelelő választ. Szerintem jó munkát végeztek a szakértőink, köszönjük a tanulmányt, és köszönjük, hogy eljöttek hozzánk, hasznos volt az itt létük. Most pedig átadom a szót igazi elnök asszonyunknak, Beres asszonynak. Euh, Kedves kollégák, mindenkit szeretettel üdvözlök. Köszönöm az alelnök asszonynak, hogy helyt állt helyettem, ugyanis én a kozák ülésen voltam. Most pedig akkor jön a nyolcas nöpi rendi pont, nem, a hetes napi területen, ahol Karima Deli asszony a vélemény tervezetét fogja bemutatni abból a dok, azzal a dokumentumval kapcsolatban, amely a bizottság közleményével kapcsolatos, a kulturális és kreatív igazi iparágában rejlő lehetőségek felismerésével kapcsolatban. Öné a szó. Elnök asszony, kedves kollégák, mielőtt nagy vonalakban e, bemutatnám az Európai Bizottság zöld kényvével kapcsolatos e, véleménytervezetemet. E, szeretném kifejezni a dühömet az a kapcsolatban, hogy 30 fiatalt kiűztek, kiutasítottak, akik illegális lakásfoglalók voltak, olyan helyen, ahol Párizsban, a Place de Vosges, a Vos téren 40 éves senki sem lakott. Sajnos nem tudok ma velük lenni, de szeretném kifejezni, a szolidaritásunkat számukra. Amikor közeledik a tél, és amikor a társadalmi kirekesztés ellen harcolunk, akkor itt vannak a fiatalok, akik az első áldozatok és, a, és azt követeljük, hogy a lakhatással foglalkozó miniszter azonnal adjon nekik lakásokat, és azért fejezzük ki a szolidaritásunkat, mert nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy mi történik az utcákon. Nos, a jelentésem az a kulturális és kreatív iparágakkal foglalkozott. Mint mondtam, a bizottságnak a zöld kenyva, könyve egy gazdasági fejlődési lehetőséggel foglalkozik, amely a 2020-as stratégiának része. Ez az oka annak, hogy a foglalkoztatási bizottságban foglalkozni kell ezzel a kérdéssel. A kultúrának és a kreativitásnak az ágazata egy olyan ágazat, ahol nagyon sokfajta munkamódszer, státusz létezik, és és a biztosítás eléggé hiányos az új munkavállalók számára. Ezért szeretnénk hangsúlyozni, hogy szükség van arra, hogy eh, csökkentsük az egyenlőtlenséget ebben az ágazatban. Nem csak gazdasági, hanem a, tá- a szociális és a munkajogi joghoz való eh, hozzáférést. Ezért szeretnénk a non-profit szervezeteket, az amatőr szervezeteket, az önkénteseket eh, és másokat ösztönözni ahhoz, hogy valóban egy kreatív, szolidáris gazdaságot hozna, hozzanak létre. A tudáshoz való hozzáférés és a kreatív tartalomhoz való hozzáférés az alapjogokhoz tartozik, elsősorban a legkedvezőtlenebb helyzetekben eh, élő emberek számára, akár a szociális helyzetük, akár a kisebbséghez tartozásuk eh, eh, helyzetük folyamán. A mobilitás, a különböző cserék, keretében szeretnénk a mobilitási kezdeményezéseket ösztönözni a fiatal eh, alkotók számára, akár van diplomájuk, akár nem, és azt mondjuk a tagállamoknak, hogy az akadélyokat a eh, mobilitás előtt szüntessék meg, eh, mind az Európai Unióban, mind a harmadik országokban. Szeretnénk az kulturális és kreatív iparágak és a képzési területek közötti kapcsolatot megerősíteni. Nyilván itt ez a, az egész egész életig hosszig tartó tanulás és a digitális technikának, technológiának a tanulása területén különösen. Szeretném hangsúlyozni, hogy szükség van arra, hogy garant, garantáljuk minden munkavállalónak, elsősorban a művészeknek, az előadóknak, tehát mindazoknak, akik a közjavakat gazdagítják, hogy az európai kulturális diverzitás garantíja nekik a szociális védelem magas szintjét, a a munkanélküli biztosítás, a, a munkahelyi balesetek biztosítása, a nyugdíjhoz való joghoz eh, való eh, eh, hozzáférésüket. És ezen kívül a múlt héten beszéltünk még az anyasági szabadságról is. Nos, a munka ütemterve a következő. Novemberig lehet benyújtani a módosítósokat, és figyelemmel fogom közve, követni az önök módosítást. Elnök, jó, akkor most nem sokan meg kell állni. Jó, akkor meg is köszönöm. Jó, akkor Steinerük asszony. On va commencer par le Äh, Köszönöm szépen, elnök, asszas, elnök asszony. A kulturális és a kreatív iparágak Európában egy növekedési ágazatok közé tartoznak. Németországban nagyon jelentős növekedést láthatunk ezekben az ágazatokban, és éppen ezért ideje, és ideje van annak, és nagyon fontos is, hogy foglalkozunk ezeknek az iparágakban dolgozóknak a helyzetével, és mindez kap kapcsolódik természetesen a szociális foglalkoztatási aspektusokhoz. A zöld könyv véleményünk szerint rendkívül gazdaságorientált, és kevéssé foglalkozik a szociális valósággal, éppen ezért szükség van az egyenlőtlenségek leépítésére. Éppen ezért köszönetet mondok a jelentéstevőnek. Nagyon sok fontos szempontot beépített, például a diszkrimináció leépítését, megszüntetését a módosítási indítvány, módosító indítványunk éppen ezért ebbe az irányba fognak mutatni, egzisztencia biztosítás, szociális biztonság megteremtése a legkisebb és a kis vállalatok részára illetőleg Európai Uniós eszközökhöz való hozzáférés, illetőleg a kulturális és kreatív ágazatok támogatása, anyagi támogatása. Köszönöm szépen, elnök asszony. Gratulálok a jelentéstevőnek. Ismerem a korlátokat, hogy nem lehet mindent leírni. Mégis szeretném hangsúlyozni a lehetséges munkahelyeknek a megcélzását. Ez egy olyan ágazat, amelyet nem szabad úgy tekinteni, mint azokat a munkahelyeket, amelyek a kreatív ágazaton kívül vannak. Tehát az eleadó művészetnek a különböző mesterségeit, hangmérnökök és a többi, tehát mindezeket az embereket. Tehát ezekre is kellene figyelni. És aztán még egy megjegyzés, amiről már szóltam, de Eh, hangsúlyozom, hogy fontos a szabad eh, eh, mozgás minden szinten, minden művész számára, hiszen beszéltek a művészek arról itt az Európai Parlamentben, hogy néha nincs lehetőségük, hogy eljussanak bizonyos országokra. Nyilvánvalóan itt nem európai művészekről van szó, hanem afrikai és más országokról, török művészekről és a többi a, a, tehát olyan művészekről van szó, akik nem jöhetnek el a különböző országokba, és kifeje, hogy kifejezésék magukat. Például Franciaországba sem jöhetnek el. Tehát amikor a művészeti ágazatról van szó, és amikor részt veszünk, például a Mediterrán Unióban, akkor nagyon jó lenne, hogy szabadon mozoghassanak a művészek, és a technikai személyzet is. Köszönöm. Elnök Kosta asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én árnyék jelentős tevő vagyok a Kulturális Bizottságban, és azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy ebben a bizottságban a szociális aspektusokat igenis figyelembe vegyük amikor a, a kreatív iparág szereplőiről van szó, és a kulturális iparágnak a szereplőiről, akkor nagyon fontos a szociális kérdéseket illetően, hogy ezekről beszéljünk. Tehát beszéljünk a szociális gazdaságról. Ugyanis ez egy olyan terület, ahol nagyon sok alkotó, alapítványok és a többi részt vesznek meg. És a státuszukat figyelmesen kell megvizsgálni. Vannak olyan alkotó tevékenységek, amelyek nem a klasszikus kategóriákba tartoznak bele. Az én országokban is tartottunk egy meghallgatást azokkal, akik ebben az ágazatban dolgoznak, és többfajta szempontot kellett figyelembe vennünk. Nagyon sokan azt kérték, hogy például a kulturális turizmus, a divat, az ízlésipar és a többi amelyek kapcsolatosak a kreativitással, a kultúrával, úgy, legyenek, úgy is legyenek figyelembe véne. Ezek az ágazatok csak részei annak a széles köri panorámának, amely létezik, és nagyon sokfajta munkahely lehetőség van. Ebben az ágazatban két személy közül, tehát minden második személy egyetemi diplomával rendelkezik. Tehát ezek minőségi munkát és munkahelyeket hoznak létre. És itt beszélhetünk a kulturális örökségről. És épp ezért közösségi szinten bizonyos képzettségeket jobban is el lehetne ismerni. Tehát itt a különböző tagállamban nagyon változó megoldásokat látunk. Aztán hallottunk a mobilitásról is, tehát a művészek mobilitásáról, és kötelezettséget vállaltunk ezt illetően, de aztán ennek nem volt igazából elegendő nyoma a gyakorlatban. Szeretném, hogyha Ilyen szempontból meghallgatnák azt, hogy például a kiadók, európai kiadók számára felállíthatnánk egy programot, lehetne egy audiovizuális programot is felállítani, aztán olyanok számára, akik fordítanak európai szövegeket, és akkor számukra is külön programot lehetne létrehozni. Aztán itt felmerül a szerzői jogoknak a kérdése is. Ezzel kapcsolatban már voltak állásfoglalások, de a javadalmazása a a szerzőknek szintén figyelembe veendő. Ugyanis néha a szerzők néha elég nehéz helyzetben vannak, és és túl sok azoknak a száma, akiknek nem biztos a megélhetésük ebben az ágazatban. Tehát kell, hogy valamilyen támogatást kapjanak, szociális juttatásokat, stb. Marking asszony, aztán Baltazári úr. Thank you, Madam President. Our shadow... Köszönöm, elnök asszony. Árnyék előadó nincs itt, eh, de nekem adta a jegyzeteit. Köszöni először is a munkát, és támogatja. Ugyanakkor néhány kiegészítést fűzne hozzá, eh, hangsúlyozná a foglalkoztatást eh, például, és kisebb változtatásokat is eszközölne. Az egyes beközdésben támogatja a tagállamokat abban, hogy a kulturális és kreatív személyek, szektorokban működő személyek igényeihez is hozzálépjenek, a rugalma, hozzáigazítsák, a, a rugalmasság a kulcs szó, E, ugyanis itt önfoglalkoztatókról vagy félig önfoglalkoztatókról van szó, és e, nem szokványos e, munkaszerződések, illetve díjazások divatosak. Ez nem szabad, hogy az ilyen rendszer nem szabad, hogy a kreativitást csírájába folytsa. Azt is hangsúlyozza, hogy a CCI egy fontos gazdasági szektor, tehát a kulturális szektor, ezért annak gazdasági hasznát is hangsúlyozni kell. Ez egy gazdasági ágazat, és nagyon komoly munkahelyteremtő potenciállal rendelkezik. A jelentés tervezet nem említi ezt, ilyen módosítókra szerinte szükség van. Említi még azt is, hogy a kulturális és kreatív iparok egyes képviselőinek nincs magas képzettségük, és nekik segítségre, szakmai segítségre van szükségük a menedzsment, illetve gazdasági területeken. Csak úgy, mint az utolsó hozzászóló, azt is említette, hogy a szellemi tulajdonjogok szintén nagy kincsét ennek a szektornak. Emellett vannak még bizonyos adó shelterek, például Belgium, amit szintén meg kell vizsgálni. Emellett a skills match is meg kell vizsgálni és hozzá kell mindezt kötni az EU 2020-as stratégiájához. Köszönöm. Monsieur Baldassar, úr, aztán Léna Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönetet mondok a jelentéstevőnek ezért a kiváló munkájáért, és az ülésünk kezdetén ugye már hallottuk azt, hogy harcolnunk kell a munkanélküliség ellen, Európában új munkahelyeket kell teremteni, és ez éppen egy olyan ágazat, amely mindezt lehetővé teszi, erő, egy jelentős potenciállal rendelkezik, munkahelyeket tud teremteni, olyanokat, amelyek ma még hiányoznak Európában. Mi néhány precízebb elemet módosítók segítségével be fogunk vinni ebbe a munkába, annak érdekében, hogy a stratégia még jobban szolgálja ezeknek az ágazatoknak a növekedési perspektíváit, kilátásait, beszéltünk ugyebár a digitális rendszerek kibővítéséről, az európai digitális rendszerek kibővítéséről, ezt nagyon fontosnak tartom, de foglalkozzunk nagyon konkrétan azzal, hogyan akarjuk ezeket a célokat megvalósítani, milyen típusú információkra van ehhez szükségünk, és természetesen a kulturális és kreatív ágazatokat pénzügyileg is támogatni akarjuk, ő speciális eszközökre van szükség. Ez egy speciális ágazat, ahol rendkívül magas a technologizáltsági fok, tehát nem láthatunk azonnal eredményeket, tehát éppen ezért a legkülönfélébb eszközökkel kell dolgoznunk, amelyek alkalmazkodnak az ágazatok szükségleteihez, és eh, ezen túlmenően, és itt tudnék csatlakozni az előttem szólókhoz, szükség van arra is, eh, hogy foglalkozunk a stratégiai irányultsággal, tehát milyen kompromisszumot tudunk elérni egyrészt a szellemi tulajdon jogok, másrészt pedig az új típusú szolgáltatások és tevékenységi modellek között. Nagyon érdekes a szociális védelem kérdése is, társadalombiztosítás, biztosítás azoknak, azoknak, akik ezekben az ágazatokban dolgoznak. Különös tekintet tekintettel a kulturális és kreatív ágazatokban foglalkoztatott munkavállalók esetében gyakran megszenvedik azt, hogy nem folyamatos járulékidők, járulékfizetési időkkel rendelkeznek, és ez mindenképpen hátrányos lehet részükre. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm ezeket a megjegyzéseket és ugyebár itt az egyes tagállamok társadalombiztosítási rendszeréről van szó, és azokban való módosi, az, azok módosulásáról, tehát a harmadik bekezdés, ugyebár itt foglalkozunk a szabad mozgás, szabad költözéshez való jog az EU, illetőleg EU-n kívüli országok vonatkozásában. Tehát nagyon jól ismerem ezt a helyzetet, és is, ismerek olyan szervezeteket, amelyek az EU-ban és EU-n kívüli országokban is dolgoznak, és különös eh, tekintettel a színművészeket tömörítő szervezeteknél ez egy érdekes kérdésfelvetés lehet. De foglalkozunk a nem Európai Uniós eh, tagállamok helyzetével, az ő esetükben persze eh, ez egy kihívást jelent, egyelőre itt csak az EU-n belüli szabad mozgásról volt szó. Kérem még valaki szót? Én szeretnék néhány megjegyzést tenni. Az első az, hogy a bizottságnak a közleménye a kulturális kreatív iparággal foglalkozunk, tehát nyilvánvalóan a, e, egy ipari és e, stratégiára van szó az Európai Uniónak. Tehát a bizottságunk hatáskörét illetően az első kérdés az, hogy milyen, mennyi munkahelyet tudunk létrehozni, hogyha egy ilyen iparág fejlődik. Reméljük, hogy a jelentéstevővel kompromisszumot tudunk kialakítani az egyenlőségek kérdésében. Több hozzászóló említette ezt a kérdést. Nem tudom, hogy a bizottságnak a közleménye mire is akar kiukadni de mindesetre egy nem eléggé kiaknázott lehetőségről beszélő a munkahelyek válságát, illetve foglalkoztatottság válságát, illetve tehát, hogy azoknak a tehetséget használjuk ki, akik az Európai Unióban laknak. Ezután a megállapodás, megállapítás után foglalkozni kell azzal a kérdéssel, hogy hogy tud kilábalni ebből a válságból az Európai Unió, és említettük az innovációt és, a kreát, és az alkotást. Ezeknek egy megsokszorozó hatása lehet a foglalkoztatottságot illetően is, és pont ez foglalkoztat bennünket. Van néhány sikertörténet Európában, amire ma is szükség van, és miért is ne történhetne ez meg megint. Itt a Lego játékra gondolok, tehát kreatív dolgokra, amelyek egy ötletből pattannak ki, és aztán nagyon is produktív dolog lesz. Aztán a szociális feltételeket illetően több bekezdés érdekes nagyon fontos, hogy a szövegre való reagálásunkat össze kell fogni a bizottsági munkánkkal. Ismerem a korlátokat, hogy egy véleményben csak néhány pontot említhetünk. De mindesetre a szociális szempontból szerintem élesen rá lehet mutatni ezekre a dolgokra, és mielőtt az, a társadalombiztosítási rendszernek a részleteire térnénk, egy globálisabb szempontból tekinthetnénk e, ezeknek a munkahelyeknek a e, kialakítását ebben az iparágban, hiszen tudjuk, hogy ez olyan iparág, ahol nem tipikus munkaszerződések vannak, e, és ezeknek az alakulása érdekes lehet. E, beszéltünk a nem tipikus, nem jellemző szerződésekről, és a e, munkakörülményekről, és a szociális védelemről, ezek mind megérdemlik a figyelmet hiszen ez az iparág nagy lehetőségeket tartalmaz. És ezért fontos, hogy az Európai Parlament ezt a kezdeményezést előtérbe helyezze. Nem tudom, hogy egy kísérleti projekt kellene ezzel kapcsolatban, de mindenesetre ezt a dinamikát előtérbe kell helyezni. Morán asszony akar még hozzászólni, mielőtt a jelentéstevőnek megadom a szót. Elnézést kérek, elnök asszony, hogy későn szólok bele ebbe a vitába, későn érkezem. Meghallgattam az ön elemzését, és sok mindenben támogatom azt, amit ön mondott. Először is, hogy ezek a munkahelyek nem stabilak, tehát az új technológiák létrehozását illetően. Tehát nagyon labilisak, és nem hosszú ideig tartanak. és ön a, említette ezt a ö, munkaszerződésekkel kapcsolatban. Ez egy olyan ágazat, ö, munkaerő ágazat, ahol ö, egy rövid ideig tart egy munkaszerződés, inkább projektekről van szó. A második megjegyzésem, és a harmadik és a négyes pontokkal kapcsolatban ezt meg kell jegyezni, és pedig hogy ezekben az alkatásakban, tehát e, ebben az ágazatban teljesen különböző kompetenciákról van szó. Van egyrészt a, a fogalmi, tehát az alkotási e, rész, e, kompetencia, és aztán amikor érvényesítik ezeket művészeti szempontból. És azt hiszem, eh, hogy ezt jobban meg kellene jeleníteni ebben az eh, általunk javasolt szövegben. Ugyanis, hogyha így hagyjuk, akkor eh, a kultúráról, mint új kommunikációs rendszerről beszélünk, aztán ott van a négyes pontban ugye az oktatás, képzés, de ez egészen más, ez újfajta tanulás az új kommunikációs módszerekből kiindulva. És ezek nehéz modellek, ezek ma még nem léteznek, tehát ezeket létre kell hozni és azért szeretném azt, hogy ez jól megjelenjen a szövegben, tehát egyrészt a művészi alkotás, az ötlet megjelenése, és utána maga az alkotás kérdése. Köszönöm. A módosításokban erre lehetőség is lesz. Megadom a szót. Kedves kollégák, szeretném megköszönni mindenkinek a hozzászólását, nagyon pontosak voltak, és valóban a jelentés, a véleménytervezetben e, vannak hiányosságok, és mint ahogy az elnök is, asszony is mondta, nem tudunk mindent belevenni. De azt hiszem, hogy a többség azt mondta, hogy olyan munkahelyeket kell létrehozni, amelyek nem lokalizálhatók annyira, és ezt jól meg kell jelenteni, jeleníteni a jelentésben. Ezért kell még dolgozni ezen, és hangsúlyt kell fektetni a mobilitásra, elsősorban a harmadik országokkal nem tudom, hogy ezt technikai szempontból hogy tudjuk megtenni, de majd megpróbáljuk, és mindenkitől szívesen veszem a módosítókat, és köszönöm mindenkinek a hozzászólást. Elnök, ezzel lezárjuk az eszmecserét. Az ütemterv a következő. Az illetékes bizottság január 25-én foglalkozik, a módosítók benyújtásának a határa ide november 10-e, 12 óra, és hogy december 1-én meglegyen minden nyelven, ezzel, ezzel kell foglalkoznunk, hogy december 1-én szavazhassunk róla. Ezzel lezárjuk a mai ülést, és holnap reggel találkozunk 9 órakor és szavazunk majd. Köszönöm.